Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm a vendégeket, újból megnyitom a mai ülésünket. Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban. Ma délelőtt meghallgatásunk van az uniós költségvetésből származó pénzügyi segítségnyújtás végrehajtása Görögországban a téma a költség hatékonysággal foglalkozunk a szakbizottságban, a közkiadásoknál szeretnénk azt, hogyha az adópénzeket hatékony módon fordítanák a különböző célokra, és nagyon sok adófizető európai polgár figyeli az Európai Unióban bizonyos országokban a negatív fejleményeket. Írország, Portugália és Spanyolország is kaptak már pénzügyi segítségnyújtást, illetve Görögország. Görögországban létezik egy különleges segítségnyújtás, létrejött egy task force, amely technikai jellegű segítséget is biztosít Görögországnak, és a mai délelőttön különböző szakértőkkel szeretnénk ezekről a kérdésekről beszélni, illetve arról, hogy a Task Force hogyan tudta Görögországot segíteni, illetve hogy a görög kormány hogyan használta fel ezt a segítséget, illetve hol alakultak ki nehézségek ebben a folyamatban, amelyekből le lehet vonni a tanulságot a jövőre nézve. Ez mindennek egyében történik, amivel a Költségvetési Szakbizottság eh, foglalkozik a függelék hetes pontjában, az ügyrendi szabályzat hetes pontjában, és nagyon örülök annak, hogy magas szintű szakértőket köszönthettek a szakbizottságban ma délelőtt itt a meghallgatáson, és hogy ezek a szakértők el tudták fogadni meghívásunkat. Horst Reichenbach urat köszöntöm először, ő az Európai Bizottság Görögországgal foglalkozó munkacsoportjának vezetője. Üdvözöljük Önt, Reichenbach úr, nagyon örülünk, hogy itt van, és köszöntöm továbbá Stefanos Manos urat, a korábbi volt gazdasági miniszter, görög gazdasági minisztert, Manos úr, köszöntjük itt a szakbizottságban. Később pedig Normund Poppens úr is csatlakozik hozzánk, a régió főigazgatóság főigazgató helyettese a bizottság képviseletében, illetve Péter Stub Jorgensen, a foglalkoztatási főigazgatóság igazgatója, illetve Ben Knappen úr, az Európai Befektetési Bank vezérigazgatója, illetve Guntram B. Wolf úr, a Bruegel Think Tank eh, kutatócsoport megbízott igazgatója. Azt gondolom, hogy eh, ezzel számos szakértőt eh, tudtunk meghívni, illetve szakértel, őket megosztják velünk. Először megadom a szót Jorgó Sacimar Kakis kollégánknak, a jelentéstebőnek, és feltenném a következő kérdést itt a rendezvény elején. Az Európai Parlamentben ideje korán feltettük azt a kérdést, hogy az európai eszközöket felhasználják-e a különböző tagországokban. Én voltam a jelentéstevője ennek a témának, kiderült, hogy struktúrás és kohéziós alapokat a tagországok egy része nem hívja le megfelelő módon. Tehát képzeljük csak el, hogy rendelkezésre áll a pénz, de nem tudják ezt lehívni, vagy nem hívják le megfelelően a tagországok. Erről a témáról nagyon sok vita esik a közvéleményben is, és ha megnézzük ennek okait, akkor Számos ok található ennek hátterében, nem csak a társfinanszírozási arány, hanem a döntési struktúrák hiányosságai, az igazgatási kapacitások a tagországokban, és remélem, hogy ma többet megtudunk majd arról, hogy Görögország igen hosszú idei, ideig a pénzügyi eszközöket nem megfelelően lehívó országnak minősült, függetlenül attól, hogy a kkv től azt halljuk Görögországban, hogy nem kapnak hitelet, hitelt, pedig exportálni tudnának mert hát vannak olyan közösségek, amelyek szintén szívesen lehívnák ezeket a pénzeket, de ezt nem tudják megtenni, tehát itt gyakorlati segítségnyújtásról van szó. A fizetni vagy nem fizetni kérdés, és gyakran felmerül a vita során. Nem gondolom, hogy ez a helyes kérdés, hanem a helyes kérdés az volna, hogy Európában hogyan tudunk fenntartható megfelelő struktúrákat kialakítani, mentési folyamatokat kidolgozni a pénzpolitika stabilizálása érdekében, illetve annak érdekében, hogy ezzel a reálgazdaság megerődhessen, illetve a működő intézmények és a működő igazgatás ebben meghatározó szerepet játszanak és ez összefüggésben áll a közbevételekkel is, tehát az Európai Unió költségvetésével, és ezért a témáért is felel a szakbizottságunk. Tehát még egyszer minden résztvevőt és szakértőt szeretettel üdvözlök, és megadom a szót a jelentéstevőnek. Kérem, tartsa meg bevezetőjét, Tegnap találtunk itt a teremen egy iPhone-t, ez csak egy technikai bejelentés, illetve egy iPad-et. Valaki, um, ha valaki úgy érzi, hogy elvesztette az iPad-jét, akkor vegye fel a kapcsolatot a titkársággal. Kávét pedig a terem előtt lehet fogyasztani, ezért, hogy uh, ne zavarjuk ezzel az ülést. Ennyi lett volna a technikai rész. A meghallgatással kapcsolatban a webstreamen keresztül, tehát az interneten keresztül követni lehet a meghallgatást, és Jorgó Hacimarkakisnak ezzel megadom a szót. Köszönöm szépen, Mihály, köszönöm elnök úr, köszönöm eh, Reichenbach úrnak, és hogy eljött az ülésre. Más címe lett volna ennek az ülésnek, hónapokkal ezelőtt úgy tűnt, hogy ezt el kell halasztani, de nagyon örülök, hogy mindannyian el tudtak jönni, illetve Stefanos Manos szakértőnek is nagyon örülök. Készítettem egy prezentációt, Az a kérdés, hogy az európai adófizetők pénzét olyan módon eh, tudjuk eh, felhasználni, hogy ezzel kapcsolatban ez megtérüljön. Úgy tűnik, hogy nem működik technikailag az én prezentációm. Tudna valaki segíteni? Megnézzük a Task Force eh, Mission Statementjét. akkor kiderül, hogy Görögország azért kéri a segítségnyújtást, ahol megfelelő, erőteljes közszolgáltatások jöhetnek létre, szociális igazságosság, hatékony adminisztráció és a gazdasági lehetőségek kihasználása, tehát erre törekszik Görögország, ez nekem nagyon tetszik. 2011-ben már találkoztunk Reichenbach úrral, és ennek a Task Force-nak ez az említett céla, célja. A bizottság úgy érzi, hogy a Task Force feladata technikai segítség nyújtás, azonosítása és koordinálása annak érdekében, hogy Görögország teljesíthesse az EU és a um, nemzetközi monetáris alap feltételeit. Ha viszont uh, meg vizsgáljuk uh, ennek a mission statementnek az egyik célját, egy um, virágzó Görögország, hát akkor arra is gondolnunk kell, hogy nagy, jelentős mértékben növekedett uh, a munkanélküliség. 27,2%-os volt most áprilisban a munkanélküliség, ezzel első helyen áll sajnos Görögország Európában, és sajnálatos módon Spanyolország is csatlakozik Görögországhoz. A második elem, amire felhívnám a figyelmet, a bevándorlás kérdése, illetve a fiatalok körében a munkanélküliség, kettőből egy fiatal munkanélküli, 62 százalékos a fiatalok körében a munkanélküliség, és sajnos ez egyre eh, nagyobb mértékben növekszik, tehát nekik nincsenek kilátásaik a jövőre nézve, Martin Schulz, ennek a háznak az elnöke nemrégiben a tanács egyik ülésén, illetve előadásában a tanácsban azt mondta, hogy fel kell ismernünk azt, hogy a fiatalok legalább annyira fontosak, mint a bankok Európában, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kijelentés. Andor biztos, aki a szociális politikáért felelős az Európai Unióban, nem régiben az elmúlt héten azt mondta, hogy közvetlen kezdeményezést ragad magának érdekében, hogy a bürokratikus akadályokat elhárítsa. Ez egy nagyon fontos probléma. És a Task Force-nak többek között ez is egyik feladata. Úgy tűnik, hogy e, az EU és Görögország nem kapnak visszatérítést, úgymond azokból az összegekből, amelyeket a Task Force-hoz juttatnak. A Task Force megpróbálja erősíteni a szakképzést, illetve a gyakornoki képzést Görögországban, hiszen nagyon sok görög szakember távozik Görögországból, 2011-hez hát képest 43%-kal növekedett a bevándorlók aránya Görögországból. 62-ben hagyta el az édesapám Görögországot annak idején, és most úgy tűnik, hogy hasonló jelentős kivándorlási hullám érzékelhető Görögországból. A KKV-k jelentős szerepet töltenek be a segítségnyújtás felhasználásában és a Task Force őket is hivatott segíteni, illetve kaptak segítségnyújtást a Task Force-tól. A legtöbb KKV sajnos azonban nem tudja lehívni ezeket a pénzeket, ez pedig óriási probléma, azt gondolom, hogy ezzel a problémával ma is foglalkodnunk kell. A tudás megosztása, olyan téma például, amely nem generál munkahelyeket. Nézzük meg a szociális igazságosságot, hiszen a mission statementben ez is szerepel célként. Kiderül, hogy 3 millió görög él a szegénység peremén, 3 millió görög, úgy érzem, hogy ez rendkívül magas szám, 500 ezer gyermek él olyan családokban, amely nem tudja őket ellátni az alapvető dolgokkal. két évvel azután, hogy ön Reichenbach úr elkezdte munkáját Görögországban, még mindig súlyos válságban van, ezzel nem önt szeretném kritizálni, hanem felhívnám a figyelmet erre, hogy nagyon fontos megnézni ezt, hogy mik az akadályok még mindig, és hogyan tudjuk ezeket a lesújtó számokat visszaszorítani. Vannak francia, német kollégák, holland kollégák, akik rövid távú eh, misszió keretében eh, próbálják meg a tapasztalatokat megosztani Görögországgal, de úgy érzem, hogy ezekkel az említett számokkal semmiképpen sem lehetünk elégedettek. Az egészségügyi ágazatban is súlyos problémák érzékelhetőek. Ez szintén olyan terület, amelyel eh, ön is foglalkozik, több ezer beteg nem tudja megvásárolni a gyógyszereket, és több ezer orvos nem tud megfelelni megfelelően gyógyítani. Az öngyilkossági ráták rekord mértéket döntöttek meg. Egy éven belül megkétszereződött naponta az öngyilkosságot elkövetők száma, egy öngyilkosság egy napra, úgymond elképzelhető még akkor is, ha nem elfogadható, de a megkétszereződés az elmúlt három évben azt jelenti, hogy Görögországban a legmagasabb az öngyilkosságot elkövetők aránya. Nem szeretnék kitérni az adóelkerülés kérdéseire, hiszen ez a szociális igazságossághoz kapcsolódik, és természetesen kötődik ahhoz a kérdéshez is, hogy a szegények Görögországban miért kell, hogy több terhet viseljenek, mint a gazdagok. Az adó elkerülés eh, egy olyan téma, amely az ön asztalára tartozik, de ma erről nem lesz szó, hiszen a pénzügyi segítség nyújtása témánk, ettől függetlenül azonban fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az a vagyon, ami Görögországban kialakul, az, az adóelkerülés eh, miatt jön létre, és ez eh, nem a gazdag rétegeket sújtja, hanem úgymond a szegényektől veszik el mindezt. Szeretnék egy nagyon súlyos kérdésre is kitérni, még fontosabb, mint az adóelkerülés, és ez a pénzügyi segítségnyújtás végrehajtásához kapcsolódik, az közigazgatási reform Görögországban, illetve az, hogy Görögországban megváltozott mechanizmust hogyan használjuk fel arra, azért, hogy a pénz eljusson a projektekhez. Görögországban az egyik legnagyobb probléma az, hogy minden Ténon keresztül, a fővároson keresztül bonyolódik minden egyes döntés, Európában nagyon sok jó modell van arra, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni. Például Spanyolországban ez történt, Németország, Barna, hogy szövetségelmi felépítés van, közvetlen a felelősségvállalás a tartományok részéről, a régiók részéről. A reform a Görögországban kísérlet történt arra, hogy a régiók könnyebben lehívhassák a pénzeket, illetve hogy a régiók közigazgatásai jobban bekapcsolódhassanak ebbe a folyamatba. Azt látjuk viszont még mindig az, hogy a városokat előnyben részesítik, és a perifériális térségekről megfeledkeznek. Reichenbach úrral találkoztunk 2012-ben, itt Brüsszelben, és az összes görög kormányzó érkezett, hogy találkozzon önnel, megpróbáltunk csatornánkat megnyitni a Task Force számára, illetve a görög régiók vezetői számára, információnk alapján sajnálatos módon ez az együttműködés még mindig nem túl magas szintű. Kérdésem az, hogy a Task Force hány alkalmazottja dolgozik a perifériális területeken, regionális irodákban, annak érdekében közvetlen kommunikáció valósulhasson meg a régiókkal, és hány személy dolgozik eh, a periferiális térségekben. A számok, amelyekkel rendelkezünk, azt mondják, és ő meg is válaszolta a kérdést arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzzel dolgoznak 2011 és 12 tekintetében világos a kép, illetve a számok azt mutatják, hogy 840 1123 eurót sikerült beruházni. Nem tűnik ez túl soknak. Kérdés az, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. Természetesen köszönöm szépen Reichenbach úr az előzetesen megadott válaszait kérdéseinkre. Én egy rövid bevezetőt szerettem volna csak tartani. Jelentéstevőként biztos vagyok abban, hogy a kollégák később majd konkrét kérdéseket is feltesznek a kérdőív, amit készítettem, a szociális médián tettem ezt közzé. Számos görög felett megkérdeztem arról, hogy látják-e a médiában a Task Force érzékelhető hatását, illetve a megszorítások kapcsán ezt hogyan moderálták a médiában? A Trojka is foglalkozik ezzel a témával, és a az emberek is feltettek, feltehettek kérdéseket ezen a meghallgatáson, amit annak idején szerveztünk. A legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy a Task Force miért nem próbálta meg enyhíteni a megszorítások hatását olyan módon, hogy az emberek ezt megértsék. Tehát egyelőrök nem látnak nagyobb különbséget azzal, hogy a Task Force elkezdte munkáját. Mi az, amit várhatnak a Task Force-tól a jövőre nézve? Ön úgy érzi -e, hogy a Task Force sikeres munkát végzett? Úgy érzi a Task Force, hogy sikeres volt. A nagy többség erre a kérdésre a közvéleményben azt mondta, hogy nem. Hogyan tudjuk ezt áthidalni, hiszen ez nem reprezentatív, ez három nap munkáját tükrözi, szombaton indult ez a munka, kb. 500 ember kapcsolódott bele a kérdőívbe, viszont a közvetlen reagálás alapján inkább negatív válaszok érkeztek, és ez az indikatív jellegű válasz um, csak egy részkép. Hogyan tudunk jobbá válni, hogyan tudunk ezen javítani, hogyha megnézzük a végkövetkeztetéseket, akkor kiderül, hogy a Task Force jelenléte ellenére Görögországban a nap mint nap tehát a mindennapi helyzet rosszabbodott, még elég drasztikus módon, még akkor is, hogyha Európában a Görögországról kialakított kép javult, az európai eszközök hatékonysága, illetve ezek felhasználásának hat, hat, hatékonysága kérdéses, kétséges. Nem tudjuk, hogy hány bilaterális kapcsolat született ebben a folyamatban, és nem szolgál megelégedésünkre az az eredmény, amelyet az országban érzékelnek. A polgárok minden nap életére kell, hogy összpontosítson a Task Force, annak érdekében a szegények és gazdagok közötti szakadék csökkenjen. Fontos, hogy a peremterületeket is támogassák a nagyvárosok mellett, illetve világosabb struktúrákra van szükség az ott dolgozó emberek számát illetően, illetve a hatékonyság mérését illetően a tényleges segítség elérése érdekében. Köszönöm szépen Reichenbach úr, hogy eljött. Köszönöm szépen Jörgó Kacimakakisnak. Sok kérdést tett fel, ami jelzi, hogy nagyon sok háttérinformációval rendelkezik. Most pedig várjuk, hogy még többet megtudjunk a szakértőtől, akik felvállalják a felelősséget, és akik a szakértelmükkel segítik ezt a folyamatot. Először Horst Reichenbachnak adom meg a szót. A szakértőktől azt kérem, hogy próbálják betartani a 15 perces rendelkezésre álló időkeretet. Jó, persze ez néhány perccel lehet hosszabb. Elnézést kérek, de néhány perc múlva Boris Lavribaracki a KONT szakbizottság alelnöke fog engem helyettesíteni. Most pedig eh, Horst Reichenbach urat kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak. 20 havi munka után azt hiszem itt az ideje annak valóban, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság megvizsgálja, hogy a Task Force hogyan működött, hogyan bánt a rendelkezésére bocsájtott pénzeszközökkel, milyen munkát végzett. Örülök tehát a lehetőségnek, hogy most foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. Először is a raportőr már jelezte, vagy említette a mandátumunkat a Task Force létrehozásának a legelején, 2011. szeptemberében kaptuk meg ezt a felhatalmazást, amely két fő részből állt. Az első, hogy koordináljuk a technikai segítségnyújtást, amelyre Görögországnak szüksége van ahhoz, hogy végrehajtsa az EU-IMF kiigazítási programját. Ez tehát egy konkrét felhatalmazás volt, hogy segítsük Görögországot a kiigazítási program megvalósításában. A második rész ajánlások kidolgozása, jogalkotási szabályozó közigazgatás és a szükséges átprogramozás intézkedésekre, hogy felesen gyorsítani az EU e, alapok felhasználását, versenyképesség növekedés és foglalkoztatási célok e, érdekében. Jelenleg 58 tagja van a Task Force-nak, 31-en itt Brüsszelben dolgoznak, 27-en Aténban. A PowerPoint előadás, amelyet elkészítettünk, elég hosszú és részletes, a szóbeli előadásomban. Én most a fő kérdésekkel kívánok csak foglalkozni, máskülönben túl hosszúra nyúlna az előadás. De a képviselők, akiket ez érdekli, még részletesen megvizsgálhatják elsősorban azokat a pénzügyi kérdéseket, amelyek ennek a szakbizottságnak a felelősségi körébe tartoznak. Hadd adjak áttekintést arról, hogy melyek azok a szakpolitikai területek, ahol tevékenykedik a Task Force. Kohéziós politika, finanszírozáshoz való hozzáférés, később majd erre mondok egy példát. Azután látjuk, hogy egy sor más feladatunk van. Az a három szakpolitikai terület, amelyre a Task Force munkája koncentrálódik, együtt más nemzetközi szervezetekkel és tagállamokkal. Költségvetés és adózás, az administratív reform és az üzleti környezet. Ezek azok a területek, ahol Görögországban a legsúlyosabbak a strukturális hiányosságok, ezért a, az erőfeszítéseink túlnyomó része ezekre a területekre irányul. hogyan végezzük a munkát. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal és nemzetközi szervezetekkel. Szeretném kihangsúlyozni, hogy minden tevékenységünk kiinduló pontja a görög hatóságok kérése, felkérése. Tehát Görögország eh, kezében van az, hogy a Task Force mire fordítja az erőforrásokat. Ez eh, alapvető a Task Force eh, munkájában. Az előző szlájdon, ezen a szlájdon Látnak néhány példát, hogy milyen szakpolitikai területeken tevékenykedünk, de hát ez csak egy indikatív lista. Az előző listán is láttuk, hogy kb. 100 projektben veszünk részt. Ezek közül néhányra majd később vissza fogok térni. Milyen módszereket alkalmazunk? Mindenek előtt meg kell határozni a görög hatóságokkal együtt, hogy mit, milyen feladatok vannak, mit kell elvégezni az ő megítélésük szerint, eh, mik a legsúlyosabb hiányosságok, eh, és a trojka milyen feladatokat rót rájuk. Megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet előre jutni. Nagy mértékben csalakvés, cselekvési tervek, úti tervek és stratégiák eh, segítségével végezzük a munkát a legtöbb előbb felvázolt területen. Ezeket a módszereket eh, alkalmazzuk konkrétan, meghatározva a eh, feladatot a görög hatóságokkal. Azután a további előkészítő munka során több szakértői misszió foglalkozott diagnosztikával, szemináriumokat szerveztünk. Látjuk, látják itt, hogy elég eh, jelentős eh, jelentősek a számok, mint egy 20 tagállam támogatta a Task Force eh, munkáját, és szoros a koordináció, rendszeresen vannak tanácskozások a tagállamokkal és a nemzetközi szervezetekkel. Itt feltüntettük, hogy melyek a legaktívabb tagállamok, akik a legtöbb szakértői támogatást adják Görögországnak. Bizonyos mértékig a magánszféra szakértő is támogatást adnak Görögországnak. Látjuk, hogy kisebb értékű szerződéseket kötött a bizottság magánszféra szféra képviselőivel. És végül hogyha az első két formában nem kielégítő a segítség, akkor hosszú távú projekteket is útjára indítunk. Mi a pénzügyi módszereket illeti, szakértők, szerződések, mint egy 850 ezer eurós összeget tettek ki, hogy mire fordítottuk a, az összegeket elsősorban. Itt a prioritásokat az előbb felsoroltam, három fő területet, a költségvetés bevételi és kiadási oldalán egyaránt, a közigazgatási reform és az üzleti környezet a további két legfontosabb. A hosszú távú segélyprogramokat az EU központi költségvetéséből finanszírozzuk. Egy sor nemzetközi szervezettel együtt. És itt egy rövid zárójelben hadd említsem meg, hogy a Task Force-nak nincsenek saját pénzeszközei, nem rendelkezik saját maga pénzzel. A pénzt a strukturális alapból, a szociális alapból és a regionális alapból kapjuk. A pénzügyi irányítást gazdálkodást pedig egy felhatalmazott tisztviselő végzi, Peter, Peter Stubb Jürgensen, a foglalkoztatási főigazgatóság részéről. Ez a felelős, aki ma itt van közöttünk, és ő is tart majd később egy előadást. Itt látják, hogy a megkötött szerződések az EU költségvetéséből eh, kerülnek finanszírozásra. Nemzetközi szervezetek is eh, sajátos eh, szakértői tudást mellé teszik. Az OECD-vel van két szerződés, amelyet a Görögország közös irányítású erőforrásaiból finanszíroznak. az üzleti környezet javítása a cél, célja ennek a projektnek. Eltüntettük a finanszírozás forrását ezen a szlájdon. Itt látjuk, hogy ahogyan már említettem, az ERDF és az ESF, tehát a regionális alap és a szociális alap a két fő finanszírozási forrás elég kiegyensúlyozottan több projekteket is készítünk, és e, előkészítünk középtávon. Az egészségügyi ágazat és a kereskedelmi könnyítések a két fő cél. A strukturális reformnak, reformok középtávon pozitív gazdasági hatást fognak hozni, de rövid távon az nyilvánvaló, hogy öt év megszorítások után nagyon romlott a helyzet Görögországban, magas a munkanélküliség, és a szociális kérdések jelentik a legnagyobb problémákat. Nagyon aggályos ez a terület. Több minden történik ezen a területen, de én most arra helyezném a hangsúlyt, amit Tejerer elnök is említett a bevezetőjében az az, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő likviditást bocsássunk a reálgazdaság számára, hogy a, elsőben a kis és középvállalatok forrásokhoz jussanak. Nos, az EU közvetítőkkel együtt, így az Európai Befektetési Alappal, Befektetési Bankkal és görög közvetítővel, az Etián nevű szervezettel megalkotta annak az alapját, hogy kis és középvállalatok forráshoz jussanak. Itt látják a számokat ezen a szlájdon. 2,6 milliárdot bocsájtottunk a KKV-k rendelkezésére, ez a görög GDP-nek több mint 1 százaléka. Azt is látják, hogy a megosz hogy a valós felhasználás elég szerény maradt eddig. Párbeszédet folytatunk a KKV-kkal és a bankokkal arról, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. Itt ezen a szlájdon látjuk a bankonkénti lebontást, ez az öt bank, amelyekkel már kötöttünk szerződést, és az EIB és más közvetítő szervezetek már szerződtek ezekkel a bankokkal. Hát itt is nagyon hasonló a kép, csak egy más megbontásban, bankonkéti bontásban láttuk az adatokat. Azzal fejezném be, hogy Először is adnék, mondanék néhány példát arra, ahol a technikai segítségnyújtás valós érzékelhető eredményt hozott. Először is a központi igazgatás, közigazgatás reformja. Ez egy elsődleges prioritás minden szempontból. Megtörtént a legtöbb görög minisztérium értékelése. Ez körülbelül 200 ezer minisztériumi dolgozóra terjed ki. Megszülettek a reorganizációra, a létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatok, és ezek közül néhányat a görög kormány már el is fogadott egy reformtanácson keresztül. Egyébként ez is az OECD jelentésének egyik ajánlása volt, ami a közigazgatás átalakításával foglalkozott, és a Task Force megpróbált hozzájárulni ennek a végrehajtásához. Az egyik legfontosabb projekt Görögországban az autópálya koncesziók kérdése. Az elmúlt 20 hónapban itt is sok minden történt, ennek a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt hatása rendkívül pozitív lenne. Már idén áprilisban megszülettek az ajánlások a helyszínekre, az előzetes értesítések is kiküldésre kerültek, úgyhogy az új program lassan ezen a héten tulajdonképpen eh, lezárulhat a döntéshozatali szakasz, és annyi év után, hosszú-hosszú hónapok bizonytalansága után, ami fennállt ezen fontos projekttel kapcsolatban, most újraindul az egész, és a parlament el tudja fogadni az eh, új előre haladási javaslatokat. Export könnyítés, következő példa, itt is elég sok minden történt. A célkitűzés az, hogy 50%-kal csökkenjenek az administratív terhek, 2%-kal nőhetnek hatására az export, ami a foglalkoztatás növekedést nagyon pozitívan befolyásolná. És ami nagyon fontos, két fontos export terméket világítottak át, és egyszerűsítették az ellenőrzéseket és a munkamódszereket az export elősegítése érdekében. A negyedik példa a közvetítés, a mediáció. Nagyon gyakran a bírósági eljárások nagyon elhúzódnak, az is előfordul, hogy öt évig is eltart egy eh, bírósági eljárás, és ezért rendkívül fontos egy alternatív eszközt alkalmazni, egy alternatív vitarendezési eszközt, a mediációt. Az igazságügyminisztériummal együtt először is meg megteremtettük a lehetőségét annak, hogy tanfolyamokon lehessen tanulni a mediációt, hogy közvetítők egyfajta a tanfolyam elvégzését tanúsító igazolást kapjanak, ezután volt egy kommunikációs kampány, közelmúltban indult egy kampány, amelyben erről a lehetőségről adunk tájékoztatást. És végül az utolsó példa, ami már nincs rajta a szlájdon, a korrupció ellenes harc. A görög kormány közelmúltban fogadott el egy törvényt, amely a korrupció elleni küzdelmet eh, szisztematikusabban akarja folytatni, úgyhogy kineveznek egy koordinációs és tanácsadó test, ő egy, egy koordinátort és egy tanácsadó testületet, aki segíti a koordinátor korrupció ellenes harcát. Ilyen következtetést is levonhatunk. A technikai segítségnyújtás nagyon sok területre terjed ki, ezek között sok fontos szakpolitikai területet találunk. A technikai segítségnyújtás egyre inkább az elemzéstől már a végrehajtás felé mozdult el. 20 hónapja dolgozik ugye a Task Force, és nyilván emlékeznek rá, hogy sok eh, változás volt közben Görögországban. Az új kormány alig egy éve van hivatalban. Közös együttműködés eh, távlatai eh, megvannak a görög hatóságok és a Task Force között, és gyakran még a nemzetközi szervezetekkel és a tagállamokkal is. 2015-ig biztos, hogy lesz együttműködés ebben a körben. Visszatérnek megint csak arra, hogy minden a görög fél kezében van. A technikai segítségnyújtás, a támogatás és ennek a hatékonysága nagyon nagy mértékben a görög reform irányítóitól függ, függ a görög félnek a lendületet meg kell őrizni a reform kapcsán. Köszönöm szépen Reichenbach úr az előadását. Többen kértek szót. Azt javaslom, hogy 11 órakor tartsuk meg majd a vitát, már 15 perccel késünk. Most pedig Stefanos Manos úrnak volt gazdasági miniszternek, adom meg a szót, de nem csak ezért lett ismert, ő az elmúlt 20 évben már sokszor figyelmeztetett arra, hogy nagyon veszélyes lesz, hogyha nagyon megnő az, a túlzott költekedés miatt nagyon megnő a görög államadóság. Először is jó reggelt mindenkinek. Elnök úr, köszönöm, hogy itt üdvözöl. Én úgy gondolom, hogy ez nagy megtiszteltetés. Megpróbálom majd, hogy először is egy áttekintést adjak a görögországi helyzetről, legalábbis hogy én látom ezt. Mert ebben az áttekintésben szeretnék kitérni magának a Task Force-nak az elvégzett munkájára is. Mielőtt elkezdem, hagy mondja köszönetet Reichenbach úrnak igen nagy empátiával közelíti meg Görögországot, és így végzi a feladatát. Görögországban a fiskális kiigazítást kiilleten nagyon lenyűgözőek az eredmények. 2009-ben 130 milliárd eurónyi költséget halmoztunk föl, most pedig ez 79 millióra esik vissza. Ez azt jelenti, hogy 30%-os volt a kormány költségeinek csökkentése ilyen rövid időn belül. Ezt a kiigazítást azt tette lehetővé, hogy a béreket és a szociális juttatásokat jelentősen csökkentették. 24 milliárdos 2009-es negatív mérlegünk volt, idén pedig a mérleg se nem negatív, se nem pozitív. Tehát ennyit sikerült csökkenteni a negatívumokat négy év alatt. De ennek hatalmas, járulékos hátránya és kárai keletkeztek a görög társadalomban. A gazdaság 25%-kal összezsugorodott, a munkanélküliség meg háromszorozódott, 9%-ról 27%-ra nőtt, és gyakorlatilag a fiatalok közötti munkanélküliség járványszerű méreteket ütött, 65%-os. Macedóniában, Észak-Görögországban 74%-a a fiataloknak munkanélküli. Ez gyakorlatilag járványnak nevezhető mivel a gazdaságunk összezsugorodott, és nagyon sok a munkanélkülivé váltak, és ezért nem fizetnek adót, szükségessé vált, hogy hatalmas mértékben megemeljük az adókat, azok által fizetett adókat, akiknek még van munkája. Tehát most vannak még munkanélküliek, és vannak azok, akiknek van munkája, de hatalmas adókat fizetnek, sokkal többet, mint korábban, annak érdekében, hogy a hiányt kiegészítsék. Én azt gondolom, már nincs játéktér, nem tudjuk tovább csökkenteni a béreket, nyugdíjakat, és tovább emelni az adókat. Sőt, véleményem szerint ennek a fiskális megszorítási politikának fennáll a veszélye, hogy visszacsap, mert politikai szempontból elviselhetetlenek a terhek, amiket a társadalomra róttunk. Tehát az a veszély, hogy a görög kormány 180 fokos fordulatot vesz, mert már nem lehet folytatni ezt a politikát. Ez a görög probléma, hogy én látom. a probléma mindig ugyanaz. A görög politikai rendszer nem hajlandó arra, hogy strukturális reformokat valósítsanak meg az adó elkerülés elleni harcra, és hogy rugalmassá tegyék a munkaerőpiacot. A politikai rendszer Görögországban úgy kezeli a túl sok személyzettel ellátott közigazgatást, mint egy szent tehenet. A szent tehén Görögországban a kormány közigazgatása, és egyszerűen a kormány nem hajlandó ehhez a rendszerhez hozzányúlni. Ennek, a vélemény, ennek az eredménye az, hogy teljes mértékben működésképtelen az egész rendszer. Ez a háttér itt lép be a Task Force, és itt ragaszkodtak ahhoz, hogy struktúrás reformokat valósítsunk meg. Én szerintem ez a Task Force-nak a munkája, hogy a strukturális reformokat megvalósítassák. Ezeket a reformokat a görög kormánynak kell végrehajtani. Mit tegyenek a közigazgatással, a szabályokkal, azokkal az intézményekkel, amik elősegíthetnek a gazdasági növekedést. Ez a Task Force-nak a munkája negyedévenként kiad egy jelentést, Reichenbach úr csapata, ez jól ismerteti, hogy mit értek el három hónap alatt. Több mint száz téren tettek előrelépést. Ez nagy előrelépés, csak hogy a Task Force hatékonysága alapvetően attól függ, hogy a görög nép mennyire hajlandó a változtatáshoz segítő kezet adni. Ha egy nép nem hajlandó elfogadni a segítséget, akkor semmi nem fog történni. Én pedig azt gondolom, hogy Görögország esetében, el kell, hogy mondjam, én semmi jelét nem látom ennek a hajlandóságnak, sőt, ö, fölállítanak útlezárásokat, senki sem hajlandó lemészárolni a szent tehenet. Erről tudnék még mesélni, de én úgy gondolom, hogy Görögország nem élhet meg egy jelentős és fenntartható struktúrás reformot, ha brutálisan nem szervezük át a közigazgatást. Ehhez azonban drasztikusan le kell építenünk a felesleges és hozzá nem értő közigazgatási alkalmazottat. Hagy ismertessem, hogy hogy néz ki ez a helyzet. Három évvel ezelőtt szerintem körülbelül 400 ezer olyan közigazgatási alkalmazottunk volt, egy millióból, akit négy-öt év alatt le kellett volna építenünk a sikerekhez. A trojka azt kérte, hogy 150 ezer embert építsünk le 2015-ig. Most azonban 15 ezerrel is beérik. 15 ezerre? Én meg azt mondom, hogy 400 ezeret kellene leépíteni. Ez a 15 ezer ember, ez a 15 ezer állás, akiről még tárgyalunk, ezek csalók, pszichopaták. Ezeket a közigazgatás már régen tudja, hogy kik ezek. Ez a vita a trojka és a görög kormány között nem zárult le. Semmiképpen sem ez eredményes, ez az egész folyamat. Hölgyeim és uraim, Indiában a szent tehenet, amely a dolgát végz az úton, nem lehet eltávolítani onnan, mert szent tehén, ez joga van. Ez mivel szent, így van, Gyakorlatilag ez pontosan az a helyzet, hogy hogy néz ki a közigazgatás állami szinten Görögországban. Soha senkit nem rónak meg, soha senkit nem rugnak ki, soha senkit nem bírságolnak meg. Így néz ki a görög közigazgatás. Folyamatosan megtörténik, és Reichenbach úr is említette, hogy meg kell reformálni az adó az adókat. Persze, meg kell reformálni, csak ez lehetetlen, hogyha azok, akik az adókat kezelik, maguk sérthetetlenséget élveznek, mert ők is a szentehén részei. Azt is meg kell érteniek, hogy az adóhatóság része a kormányzatnak. Ezt nem lehet közön kezelni. Görögországnak többet kell exportálnia, és versenyképesnek kell maradni a világon. Egyébként az elmúlt néhány évben itt javult a kereskedelmi egyenleg, mert rákényszerítették azokat a cégeket, akik eddig is importáltak, hogy az előállítási ár alatt exportálják az árucikkeiket. Ezt azért tették meg, mert szükségük van egyáltalán készpénzre, likviditás fenntartására. Ehhez azonban sokkal többet kell tenni a versenyképességhez, mint a béreket megnyírválni. A kormány ki kell vonni a versenyképesség területéről, egyszerűsíteni kell a szabályokat, privatizálni kell, a szociális terheket csökkenteni kell, és a nyugdíjak kérdését is meg kell oldani. Én őszinte leszek önökkel. Én nem hiszem, hogy fenntartható fellentülés bekövetkezhet Német, ö, Görögországban, hogyha nem hajlandóak a kormány és a közigazgatás reformjával foglalkozni. Görögországban ez igazából egy hamis remények időszaka, állandó melveregető, bizalmat keltő nyilatkozatokat tesznek, amelyek nem tükrözik a valóságot. Nyáron új adót várunk a középosztályra de annak ellenére, hogy az export nőtt, az ipari termelés csökkent. A szektor nem teljesít. A tulajdonok, amelyek kezességként szolgálnak a kölcsönökhöz, ezeknek az értéke radikálisan visszaesett. Véleményem szerint a bankoknak tőkére van szüksége. Ez majd akkor válik nyilvánvaló, ha és amikor mind a kettő, hogyha majd az áttekintést megteszik. Ha egy ilyen áttekintést kapunk majd a görög helyzetről, akkor láthatjuk, hogy a bankoknak több tőkére van szüksége. Nem teremtődnek új munkahelyek, a privatizáció pedig csiga lassúságú. A trojka, hölgyeim és uraim, sikeres volt Görögországban. Ha a pénzügyi kiigazításokat nézzük, igen, azok megvalósultak. Főleg úgy, hogy a kincstárt reformálták meg. Mindig azt mondták, csináljátok meg, vagy nem kaptok pénzt. Kialakult ez a fajta egyensúly, és a görög kormány rábólintott arra, amit kértek. De a trojka, amit nem tett meg, nem tudta végrehajtatni a közigazgatási reformot. És nem értem, hogy miért. Mert nem akartak nagyra törőbb reformokat, ütősebb reformokat, hiszen megkapták a jogosítványokat erre. De a Task Force nem kapta meg azt a döntéskört, amit a trojka megkapott előtte a fiskális kiigazításokhoz. Vagyis a Task Force az emberek józan eszére appellál ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját. Meggyőzés és más ilyen eszközökkel operálnak, de ez nem elég. A szent tehenet ugyanis veszélyben érzik a görögök, és nem hallgatnak a józan és szavára. A görög nép most két csoportra oszlik azok az egyik csoport, akik elveszítik a munkájukat, és adót fizetnek, mert ne hallgassanak a történetre, nagyon sok görög fizet adót, és sok adót. És a másik osztály, akiket az adófizetők pénzével bebetonozunk a munkakörükbe. Ez fenntarthatatlan helyzet. A szociális és a politikai rendszer meg fog repedni Elnök úr, még csak 10 perce beszélek, úgyhogy hagyd mondjak néhány gyakorlati példát. Például tegnap, tegnap Aténból repültem ide Brüsszelbe, és a Herald Tribune-t olvastam. Az első oldalon ott van egy történet, aminek az a címe, Görögország földregiszterének káosza ha nézték Reichenbach úrnak az előadását, akkor ez a 12. cselekvési terület, azt hiszem. Most pedig fölolvasom önöknek, mert úgy gondolom, hogy ez egy kitűnő cikk. Hagy olvasok fel egy részletet a cikkből. Görögországnak a hitelezői, az Európai Bizottság, az IMF és az Európai Központi Bank egyértelművé tették, hogy azt szeretnék, hogyha olyan földregiszter jönne létre, amely kadaszter alapú zónás megközelítést megközelítésen alapul. A nemzetközi szakértők évek óta tanácssal szolgálnak, nyilvánvalóan itt Reichenbach csapatára utalnak. Végül a cikk végkövetkeztetés a Herald Tribune-ban az, hogy a visszaesések ezügyben az elmúlt években annak köszönhetők, hogy a pályázat kiírások nem megfelelően történnek. Az egyik szakértő, aki osztrák, aki tényfeltáró misszióban vett részt, azt mondta, hogy a görög kormány egyszerűen nem tisztáz a pályázatok akkor hogy mit szeretne és hogyan. Nagyon sok pénzt költenek el, és senki sem tudja, hogy hová jut ez, mondta Ernest úr. A cél most az, hogy 2020-ra lezárják a folyamatot. A görög szakértők ezt optimistának nevezik, most 2013 van, és azt gondolják, hogy optimista dolog 2020-ra lezárni ezt. Végül Görögország 1,5 milliárd eurót fog költeni arra, hogy a földregisztert rendbe tegyék. Ez volt tegnap a Herald Tribune-ban. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, igaz, nagyon sok pénz az önök pénze. Nagyon sok pénz kerül elköltésre, és senki se tudja, hogy hova kerül. Teljesen tipikus ez a példa. Hatalmas tervek, legyen egy hatalmas földregiszter, persze, hogy kell egy földregiszter nyilvánvaló, és azt rákényszerítik a görög közigazgatására, amely amúgy is képtelen arra, hogy ezt a gyakorlatban megvalósítsa. Nem, hogy képtelen, hanem nem is hajlandó. Nem érdekli őket ez az egész dolog, és nem is érdekük. Most nem megyek bele, hogy miért nem akarják a görögök ezt, de nem akarják. Tehát sok pénzt, az önök pénzét kidobjuk az ablakon, néhányan ebből meggazdagodnak, és semmi se történik. A probléma ezzel a kérdéssel Görögországban nagyon-nagyon komoly következményekkel jár. Hogyan lehet kivetni a tulajdonra az adót, hogyha fogalmunk sincs, hogy kinek mi van a tulajdonában? Hát ez lehetetlen ennek ellenére ez nem akadályozza meg a trojkát abban, hogy buta módon, mintha ez a probléma nem létezne, ragaszkodjon ahhoz, hogy kivessék a tulajdonokra az adókat, az ingatlanadókat. De hát ezt nem lehet megtenni, hát technikai szempontból lehetetlen. Néha azt gondolja az ember már, hogy a trojkának az emberei csinovnyikok, akik az Excel táblázatokat nyomogatják, és fogalmuk sincs, hogy mi történik a valóságban. Gyakorlati megoldást kellene kínálnunk. Reichenbach úr. Aprózzák föl a problémát, állítsanak fel prioritásokat. Kezdjék azzal, hogy a városi területeket veszik fel a regiszterbe, hiszen a városi területek a teljes görög földterületnek 5%-át teszik ki, de 95%-át értékben. Kezdjék kicsi léptékben. Nemrég tettem egy javaslatot a görög kormányt, de nem hallgatnak rám. Egy millió euróval. Hat hónapon belül felmérhetnénk minden beépíthető közigazgatási területnek a tulajdonosát. Ezt figyelembe véve aztán az ingatlan adót ki lehetne róni, egyszerű lenne, hatékony, is mindenki befizetni az adóját. De nem, mert mindenki csak költi a pénzt, és nagyon sok pénzt kiadunk. Aztán mit lehetne még tenni? egy, kezdhetnénk egy közigazgatással. Például a Tesszalonikihez tartozó bolygó területekkel. Tesszalonikinek nagyon jó polgármester van, Butári úr, kezdjük ott. Reichenbach úr. Ne próbáljunk túl nagyot markolni. Markoljunk kicsit, de azt a végéig folytassuk le a folyamatot mert az eredmények példaként szolgálhatnak, és ezeket lehet másolni. Ne csak tanácsot adjanak, tegyék meg. Egy dolog valakinek azt mondani, hogy csináld ezt. Emlékszem egy történetre, valaki kosarazni akart. És azt mondta, mit tegyek. Úgy játszak, mint Michael Jordan? Hát ezt nem lehet nem lehet valakinek azt mondani, hogy valamit úgy tegyen, amire képetelen. Tehát kicsiben kell kezdeni, úgyhogy én ezt a tanácsot adnám, hogyha egyáltalán megkérdezik a véleményemet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Manosz úr, 21 percet vett igénybe az ön előadása, de nagyon fontos témáról hallottunk. kérjük, hogy um, adja lehetőséget arra, hogy mindenki megtartassa előadását, úgyhogy most áttérünk a bizottságra, és Péter, illetve Normund Poppens úrnak adom meg a szót, a régió főigazgatóság főigazgató helyettesének, és kérjük, hogy tartsa a 15 percet, helyi idő szerinti 15 percet. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszöntöm az Európai Parlamenti képviselőket, Hölgyeim és uraim, az a feladatom, hogy rövid áttekintést adjak arról, hogy is járunk, hol is járunk a kohéziós politikai és strukturális alapok kapcsán Görögországban. Szeretnék beszélni a választadásra és a gazdasági válságra, a következtetésekre, illetve tanulságokra és a jövő be is ki szeretnék tekinteni előadásám, előadásom végén, hiszen most itt egy jelentős lehetőségünk van, a következő 7 éves időszakot programozzuk, 2014-től kezdődik ez majd, és nagyon fontos levonni a tanulságokat a korábbi időszakból, hiszen ez meghatározó lesz majd a következő évekre nézve, és Görögország számára is különösen ami a kohéziós politikai eh, eszközöket illeti, több mint 20 milliárd eurót irányoztunk elő 2007 eh, és 2013 között. Az a célja ennek a beruházásnak, hogy az adott országok infrastruktúráját eh, modernizáljuk, a regionális különbségeket csökkentsük, illetve a szociális és területi kohéziót erősítsük. Több mint 56% a strukturális és kohéziós alapoknak jutott a görög kormányhoz. És ami a kohéziós alapot, illetve az e- e- Európai Regionális Fejlesztési Alapot, itt az abszorciós kapacitás 59%-os, ez az EU-s átlag fölött van. Ha megnézzük a különböző típusú beruházásokat, akkor kiderül, hogy a gazdaság számára ezek a beruházások mind nagyon fontosak, olyan projekteket finanszíroztunk, mint a kis helyi kezdeményezések, de nagyobb országos infrastruktúrális beruházásokat is. Különös figyelmet szántunk a KKV-kra. 2,5 milliárd projektet engedélyeztünk a KKV-k számára, és ezzel 55 százalékát költöttük el a teljes pénznek, és ezekből az alapokból számos KKV profitált. Görögországban jelentős eredmények is születtek, például a Korália Business Cluster és azt gondolom, hogy ezeket a sikertörténeteket ki kell, hogy emeljük, hiszen nem csak rossz történetek és rossz projektek kapcsolódnak Görögországhoz. Nagyon fontosak az infrastruktúrális beruházások, hálózati beruházások, annak érdekében, hogy a közlekedési ágazat megszüntessük a különböző nehézségeket, az aténi metró bővítése, illetve a vasúti hálózat bővítése Görögországban igen figyelemre méltó, és Reichenbach úr több más projektet is említett a közúti beruházások kapcsán is. Úgy értékeljük, hogy 140 ezer munkahely született ezekből a projektekből, és természetesen a közkiadások csökkentésének idősz szakában, a közberuházási programoknál, a kohéziós és strukturális alapok a legfőbb rendelkezésre álló eszközök, ha nem is mondhatjuk azt, hogy az egyetlen rendelkezésre álló eszköz. Tehát ezek az alapok rendkívül fontosak Görögország számára, illetve a növekedés munkahelyteremtésbe történő beruházás szempontjából is. Ha megnézzük azt, hogy mit történt azóta, hogy a válság kitört Görögországban, kiderül az, hogy nagyon fontos különös figyelmet szentelni a különböző új elemekre, illetve ezek kidolgozására, az alapok felhasználásának javítására, még a válság előtt is jelentős együttműködésünk volt, és Görögországban a megvalósítás szempontjából azonosítottuk a programatikus pontokat, ezt az együttműködést intenzívebbé tettük, Hát a görög hatóságokkal sikerült együttműködnünk, a monitoring tevékenységet illetően és a task force létrehozását illetően is, és számos előrelépés történt a gyenge pontok elhárításában, a szükséges kiigazításoknál. Hán biztos októberben 2011-ben indított egy eh, kezdeményezést, eh, a 181 prioritást élvező projekt szempontjából, a földnyilvántartás és egyéb projekteket már megemlítette Reichenbach úr, Görögország növekedése szempontjából ezek meghatározó projektek voltak, és jelentős hatással voltak a görög gazdaságra is, valamint a munkahely teremtése. Természetesen a megvalósítását ezeknek a projekteknek szoros figyelemmel követjük, ami a az autópályadíjakat illeti, ezekkel kapcsolatban több tárgyalás történt, több mint 4 milliárd euróról van szó, illetve számos munkahely teremtését várjuk ettől a projektől. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a projekteket megfelelően megvalósítsák. Különös figyelmet szenteltünk a munkanélküliség csökkentésének. Barosszó az ifjúsági kezdeményezést 2012. decemberében indította, a görög hatóságok és a velük a, a együttműködésnek köszönhetően egy cselekvési terv is született. A fiatalok körében a munkanélküliség csökkentésére több mint 3 milliárd eurót fordítottunk erre a témára. És vannak uh, még további ügyek is, amelyekkel foglalkoznunk kell, de nagyon fontos, hogy ez a cselekvési terv megfelelően megvalósuljon. A strukturális és beruházási alapot, ez lesz majd a neve jövőben, nagyon fontos a, a gazdasági kormányzáshoz kötni. És nagyon fontos, hogy a kohéziós politika tükröződjék ebben a folyamatban. A mennyiségi célok, a közbeszerzés javítása, illetve a különböző projektek lezárása, nagyon fontos a csalás elleni stratégia keretében is, illetve a kohéziós politika szempontjából. Szeretném hangsúlyozni a jogalkotás egyszerűsítését, a különböző folyamatok egyszerűsítését, nagyon komolyan dolgoztunk együtt a különböző biztosokkal, illetve megvizsgáltuk a görögországi helyzetet. Nagyon sok bonyodalom származik a tagországi nemzeti struktúrákból, projektek kiválasztásánál, kedvezményezetek kiválasztásánál, a különböző bürokratikus akadályok miatt, és a görög task force jelentős segítség volt számunkra, illetve segítették a munkát. Az egyszerűsítési célok szintén szerepelnek a Memorandum of Understandingben. Vannak olyan területek, ahol még lemaradás van, például a a hulladékkezelés, a környezetvédelem, itt a görög hatóságok együtt dolgoznak a környezetvédelmi főigazgatósággal és a Task force szal együtt. Hát, dolgoztuk a különböző programokat is a válság idejében, és több mint egy milliárd eurót alokáltunk a KKV-knak. A banki szféra nem megfelelően nyújtja a finanszírozást, és mint említettem, a finanszírozáshoz való hozzáférés meghatározó. Szerettük volna erő erősíteni a különböző pénzügyi eszköz felhasználását, a szabályozás, sok kialakítása kapcsán a működőtőkéhez való hozzáférést. 80 millió eurót juttattunk működőtőkeként a KKV-khoz, és a különböző alapokhoz való hozzáférést feltétlenül javítanunk kell. Fél milliárd euró áll rendelkezés a struktúrális alapokból, összesen ez egy milliárd eurót fog majd kitenni a KKV-k számára, tehát nagyon fontos biztosítani azt, hogy ezeket a pénzeket minél hamarabb le tudják hívni az érintettek Fontos a kiigazítás, az eszközöknél a racionalizáció, illetve ha megnézzük a jövőbeni programizási időszakot, akkor a szabályozási keret sokkal erőteljesebb és részletesebb, valamint hatékonyabb lesz majd. Végül pedig el szeretném mondani azt, hogy 56%-os a felvevő kapacitás, ehhez igazítottuk a társfinanszírozási arányt és a válság miatt, készítettünk egy javaslatot, és 85%-os ez az arány, plusz 10% a pénzügyi segítségnyújtás időszakában. Szeretnék néhány szót szólni a kulcsfontosságú kihívásokról. 2013 meghatározó év a szerződések véglegesítésénél, még kettő évünk van 2015-ig a projektek lezárásáig. Nagyon fontos a még le nem zárult projektek eh, befejezése Görögországban, tehát 2013-ban nagyon fontos arra összpontosítani, hogy a projektek eh, megvalósítása megfelelő legyen, és a görög hatóságoknak is nagyon fontos erre összpontosítaniuk, illetve a megvalósítása a kifizetésekre. Tehát a cél 2013-ban közel 4 milliárd euró a strukturális és kohéziós alapokból. Természetesen a megvalósítást feltétlenül nyomon kell követni. Tehát két és fél évben a kiadások 50%-a kerül generálásra. Beszéltem a pénzügyi irányításról, Szeretnék néhány szót szólni az administratív reformokról. Ezek jelenleg folyamatban vannak, és azt gondolom, hogy azok számára, akik a struktúrális alapokat valósítják meg, világos, hogy a görög hatóságoknak bizonyos problémákat sürgősen kell kezelniük. Például, ami az engedélyek késlekedését illeti, a likviditást, illetve a bírósági eljárások túlságosan hosszadalmas voltán. Ezek mind a kormányzás kérdéséhez, a projekttulajdonlás kérdéséhez is kapcsolódnak, tehát fontos javítani a központ és regionális hatóságok közötti együttműködést is. Végül pedig a korrupció ellenes küzdelem, a csalás ellen intézkedések szintén meghatározóak. A biztos októberben látogat majd Görögországba. Minőségbeli kérdések nem merültek fel, hiszen a struktúrák igen erősek Görögországban. Vannak azonban egyedi esetek, amelyek problémák, de a kifizetéseket illetően jelentősebb problémák nincsenek. Ami a jövőt illeti, most kezdjük el a 2014 és 2020 közötti időszakban kialakítani a programokat. Ez nem tartozik a szokványos munkálatok közé, levontuk a tanulságot a múltból, erről be is számoltunk több alkalommal is. az alapok megvalósításánál. Nagyon fontos, tehát ezt a lehetőséget megragadnunk azért, hogy az alapokat hatékonyabb módon tudjuk felhasználni. Az információs felbeszéd keretében ezt most tárgyaljuk a tagországokkal, a szabályozási keret kapcsán is. És nagyon fontos Görögországban is a KKV-kat erősíteni, a versenyképességet erősíteni, a smart specializációt, És nagyon fontos, hogy korlátozott számú tematikus célra összpontosítson Görögország a programok keretében, és természetesen döntenünk kell arról, hogy mit akarunk finanszírozni, és mit nem. Nagyon fontos eh, a megfelelő beruházások megvalósítása is, Görögország le van maradva, ami a versenyképességet érti az innovációt, a különböző vállalati feltételek kialakítását, az adminisztratív eljárások nagyon bonyolultak, és a következő programozási időszakban ezzel is foglalkozni kell. Proaktíve megközelítést szeretne a bizottság alkalmazni, mert szolgálatokkal is együtt működünk. Foglalkoztunk a tagországi kihívásokkal, illetve a finanszírozási eh, prioritásokat is rögzítettük. Görögország esetében a nem fenntartható gazdasági modell megvalósítása az egyik prioritást élvező cél. Nagyon fontos a KKV-ket és a különböző barát környezeteket is erősíteni. Tehát nagyon fontos a közigazgatásban modernizálni, a minőséget javítani, mégpedig hatékony módon. Az infrastruktúra modernitálása kapcsán pedig ezt is a stratégiai környezetbe kell helyezni, az ország gazdasági fejlődése kapcsán is, és hatás nem kifejtő projekteket el kell kerülni, a természeti erőforrásokat is tiszteletben kell tartani, megújuló energiaforrásokat támogatni, illetve hát ezeket finanszírozni. Az ötödik pont, mint említettem, jelentős a munkanélküliségi ráta, növekszik a szegénység, de ezekről majd kollégám Jorgensen úr fog beszélni. Előadásom végén el szeretném mondani azt, hogy következő időszakban a siker kulcsait próbáltuk megtalálni, az integrált megközelítés, a kiadások minőségének javítása, jobb koordináció, felelősségek világos megosztása, ezek a siker kulcsai. Hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy támogatott bennünket ebben a munkában, illetve a tanácsnak is, különösen ami a kondicionalitást illeti. Nem szeretnénk olyan befektetési prioritásokat finanszírozni, amelyek háttere nem biztosított. Például a Smart Specialization Strategy egy nagyon fontos eszköz, és a kutatás innovációba történő beruházás is. Nagyon fontos a vállalkozások számára megfelelő környezetet, vállalkozásbarát környezetet teremteni. illetve a környezetvédelmi, aki közösségi joganyag megvalósítása, különösen ami a szilárd hulladékkezelést illeti. Az ex ante kondicionalitást is monitoringgal szeretnénk nyomon követni. Görögország a programok menedzsmentjét illetve jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, illetve a struktúrák erőteljesek, megfelelőek, és fontos biztosítani ezek fennmaradását. A következővel zárom. Reméljük, hogy Görögország tovább lép, előrelép, illetve hogy az újratőkésítése a bankágazatnak megkezdődött, illetve a struktúrális reformok is elindultak, és remélhetőleg ezek tovább folytatódnak. Tehát a növekedés intézkedésekre kell a kohéziós politikának összpontosítania. A beruházásokat nagyon fontos a kompetitív termékekre, szolgáltatásokra összpontosítani, illetve az oktatási képzési rendszerre, tehát integrált megközelítésre van szükség ebben az összefüggésben. És a kohéziós politika a legfőbb eszköze az ilyen típusú beruházásoknak. A régió főigazgatóság, a foglalkoztatási főigazgatóság és a Task Force továbbra is együtt szeretnének működni Görögországgal. Köszönöm a figyelmüket. Papens, taken 19. Köszönöm szépen, Popens úr. 19 percig beszélt. Kérem a következő előadót is, hogy ő is próbálja meg betartani a rendelkezésre álló időt, máskülönben nem lesz, nem tudjuk majd lefolytatni a tervezett vitákat. Peter Stup Jörgensen a következő előadónk, a foglalkoztatási főigazgatóság igazgatója. Kérem, folytassa az előadások sorát. So let us agree for 15 minutes, okay? Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I should... Köszönöm szépen, elnök úr. Minden tőlem teretőt megteszek, hogy tartsam az időkeretet, ezért csak egyetlen egy szlájdon van. Ezt látják most a képernyőn. Az Európai Szociális Alap az emberi erőforrásokba történő beruházások eszköze. Egy olyan eszköztárunk van, aminek a célja az emberekbe történő beruházás, és ezt öt operatív program segítségével tesszük meg. Ezeket látják itt a képernyőn. Az első, a legmagasabb oszlop, az emberi erőforrás operatív programunk. Az ESSA kb. 2,8 milliárd eurót költ arra, hogy az emberek a képesítéseiket, a készségeiket hozzáigazítsák a globalizált munkaerőpiac versenykövetelményeihez. És különösen odafigyelünk a legkiszolgáltatottabb csoportokra, azok, akik a munkaerőpiac perifériáján helyezkednek el, és akiknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy munkát találjanak, vagy hogy meg tudják tartani a munkahelyüket. A ugye elsősorban a mentális egészség a következő terület, egy szintén egy olyan terület, ami ehhez a programhoz tartozik. Valaki említette, hogy a pénz, az EU pénz nem ér el a régióba, nem ér el az egyénekhez. Nos, az Európai Szociális Alap operatív programjairól elmondhatjuk, hogy 3-3,5 millió görökhöz jutottak el a programozási időszakban. Ismernek minket, elfogadottak vagyunk a tevékenységünk révén. A második operatív programunk, a második oszlop jelöli ezt, az oktatási és életen át tartó tanulást segítő operatív program. 1,7 milliárdot költünk el, ezzel próbáljuk meg javítani az oktatás színvonalát, segítjük az inkluziót, a befogadást, hogy az emberek könnyebben jussanak munkához. Támogatjuk az életen át tartó tanulást, azaz azt, hogy a képzettségünk, képesítésünk folyamatosan javuljon. A szakképzéssel pedig az a célunk, hogy megnyíljon közvetlen az út a munkaerőpiacra. A harmadik oszlop az úgynevezett administratív reform programra utal. Kicsivel több mint fél milliárd eurót költünk erre a programra. A célja az, hogy nőjön a görög közszolgálat nyitottsága, rugalmassága, hatékonysága központi szinten, hiszen a Kaligratis reformra nem terjed ki ez az operatív program. Rég nehéz volt végrehajtani ezt a programot, sok akadályt kellett leküzdenünk, különösen a válság legsúlyosabb éveiben nem könnyű megreformálni a közigazgatást is. Ezért eh, ez a programunk eh, már eh, újra programozási stádiumban van, jobban próbálunk alkalmazkodni a válsághoz. Most reméljük már, hogy a következő vagy programozási időszakban jobban fog működni ez a program. Az utolsó egy elég sajátos program, ez a Nemzeti Tartalékprogram, ez úgymond esős napokra, előre nem látható nehéz időszakokra eh, képzendő tartalékról szól eh, az esős napok Görögországban. Hát ez egy olyan eh, terület, ahol projektekről szól, ahol ilyen időszakokban külön lendületet adó intézkedésekre van szükség. A szakképzésben támogatást adunk, például a karbantartás, autószerelési, építőipari és több más szektorban. Az önök szakbizottságát különösen érdekli a végrehajtás mértéke, a siker aránya. Itt már említettem, hogy minden operatív programunknál nagyon elkötelezettek vagyunk a helyben. A nagy emberi erőforrás programban 86 százalék az eredményesség, az oktatásban 93, a kis, két kis programnál kicsi alacsonyabb ez az arány. Ez két dolgot tükröz. Először is hozzáigazítottuk a programokat a válsághelyzethez a válsággal összefüggő erőfeszítésekhez, ahhoz, ahogyan a Task Force és a görög kormány megpróbál kilábalni a válságból. Hat hónappal ezelőtt, tavaly decemberben átprogramoztuk mind a négy operatív programot, hogy a fiatalok munkanélkülisége kérdés több pénzt tudjon kapni. Tehát az operatív programokat tényleg hozzáigazítottuk a tényleges helyzethez. A megvalósulási arányból az is kiderül, hogy Görögország elég jól teljesít a négy fontos területen az abszorpció tekintetében. Mi gondoljuk, hogy a görög kormány tisztában van az előtt álló kihívásokkal. Nagyon szorosan együttműködünk a Task Force-szal, a regionálpolitikai beri kollégákkal, a városért felelősökkel is, annak érdekében, hogy a strukturális alapok forrásait a eh, leghatékonyan költsék el. És időre is fejezem, szerintem még 15 percig sem beszéltem. Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy így időt tudott nekünk megtakarítani, és egy ilyen átfogó, ugyanakkor tömör előadást tartott. A következő Ben Knappen úr, az Európai eh, Befektetési Bank főigazgatója. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy beszélhetek röviden arról, hogy az EU bankja, az EIB mit tesz Görögországért, hogyan dolgozunk ott. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nehéz környezet. Elhangzott már, hogy a görög gazdaság eh, az elmúlt öt évben eh, 25%-kal csökkent, tavaly több mint 6%-os volt a visszaesés, idén is valószínűleg több mint 4%-kal fog csökkenni a gazdaság. Tehát nehéz a környezet, és így a finanszírozás is nehéz, hiszen azt láttuk, hogy drámai módon csökkent minden partnerünk hitelképessége drasztikusan és folyamatosan csökkent a beruházások szintje is. Miután ezt leszögeztük, mit is tettünk? Elég sikeresen megpróbáltuk fenntartani a tevékenységünk szintjét, és ehhez párosult a technikai segítségnyújtás. De ettől eltekintve keressünk lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk új modelleket, új megközelítéseket alkalmazni, hogy mm, jobban válaszoljunk a kihívásokra. Mai napig, mai nap elmondhatjuk, hogy már a végrehajtás közelében vagyunk, új programok indultak el a tárgyások végső szakaszában vagyunk egy KKV garancia alapról szóló e, programról. Itt a kivizetés nagyon hamar elindulnának. Tudjuk, hogy a KKV-knak pénzre, likviditásra van szükségük. Ez az egyik legsúlyosabb e, problémája jelenleg a görög gazdaságnak. Ez a KKV garancia alap hozzájárulhat a, mint egy 1 milliárd euróval ennek a e, célnak a megvalósításához. Már 225 millió eurót e, fizettünk három görög banknak az állami garancia program keretében. Második dolog, az EIB történetében először előálltunk egy e, kereskedelemkönnyítési rendszerrel. Június 12-én fogjuk ezt aláírni, és azután nagyon rövid időn belül el is indul ez a program. Ez a kereskedelmi finanszírozási program ugye a görög bankoknak kell jóvá hagyni a KKV-knak nyitott hiteleket, mi pedig a garanciát állítjuk emögé. 500 millió euróval tudunk majd hozzájárulni körülbelül egy másfél milliárd eurós kereskedelem finanszírozáshoz. Ahogyan korábban már elhangzott, nagy autópálya koncesziókat, a görög gazdaság számára kulcsfontosságú projekteket segítünk finanszírozni. Tavaly jóvá hagytunk a görög államnak egy 650 millió eurós kölcsönt motor autópálya építésre, és a tárgyalások már előre haladtak, az EIB-vel a végleges szerződést valószínűleg a nyár elején fogjuk aláírni. Ez az autópálya projekt 2000 munkahely létesítését eredményezheti, és 0,3%-kal nőhet a GDP. Ez a program, tehát a görögországi jelenlétünk nagyon fontos része. És ehhez még hozzáadjuk a KKV garancia alapot, a kereskedelem finanszírozási programot, az autópálya programot, akkor ez az EIB részéről egy nagyon nagy beruházási program, ami kontraciklikusan próbál segíteni a gazdaság lábraállításában. Akik ismerik a területet, azoknak sokat elmond, hogy most e közvetlen finanszírozási e, kötelezettséget is e, vállaltunk 200 millió értékben Atén és Patrasz közötti autópálya megépítésére, és ez is nagyon sok új értéket tud majd teremteni. Általánosságban az egész képet nézve azt mondhatjuk, hogy az év közepéig közel 700 millió eurót fizettünk ki. A célunk az, hogy aláírásokkal, ugye, hát aláírni valamit a szép dolog, de ezzel indul a dolog, de a lényeg majd a kifizetés. Tehát az a célunk, hogy több mint egy milliárd talán akár másfél milliárd euró értékű szerződéseket írjunk alá 2013 egészére nézve. Ez még hozzátenném, hogy a board, az igazgató tanács 400 millió eurót már jóvá hagyott a Thessaloniki B-metró vonal építésére. Ja, tehát összeadjuk az autópályát, mindazt, ami más projektek kapcsán már előkészületi fázisban van, akkor eh, minden törünk terhelhető, tényleg megteszünk mindent, ami a jelenlegi helyzetben lehetséges. A körülmények, nagyon nehéz körülmények között dolgozunk. Slaci Makakis jelentéstevő úrral egyetértünk, és osztjuk mi is az ő aggájait. Mi is azt látjuk, hogy még nagyon sok mindent kell tenni Görögországban, nagy a lemaradás, hogyha látunk lehetőségeket, akkor a saját modellünket is átalakítottuk, hogy ezt összhangba hozzuk Görögország céljaival. Ugyancsak dolgozunk azon, hogy amennyire csak tudjuk, a technikai segítségnyújtás és aktív legyen a részünkről, tehát nem csak a pénz számít, hanem az, hogy segítsünk igazgatási, strukturális kérdésekben is, hiszen elhangzott ez is nagyon fontos. Itt a körvő, kormányzati struktúra, kapacitás építés is nagyon fontos kérdések. Nagyon odafigyelünk a lehetőségekre, elkötelezettek vagyunk, de hát végül is mi bank vagyunk, ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az eredményességünk alapja a 3A státuszunk, tehát megvalósítható projekteket finanszírozunk csak, garanciák kiszámítható projektek mögé tehetők, csak biztosak vagyunk abban, hogy az új programok beindítása nagyon sikeres lesz. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, igazgató úr, ezt a nagyon jó és összeszedett előadást. Akkor most még most van elég időnk, 70-en kértek szót, 45 percünk van, de Óti úrnak még szeretném meghallgatni a hozzászólását. Az első hozzászólás Inez Ayala Sender asszony. Bár éppen a telefonján beszélget. Inez, készen az? Elnézést kérek, elnök úr nem tudtam, hogy én leszek az első hozzászóló. Szeretném elmondani, hogy először úgy gondoltam, azt hittem, hogy Reichenbach úrtól kérdezhetünk majd, de ha nem, akkor remélem, hogy a nevében valaki tud majd válaszolni nekünk. Elnézést, elnézést, nem vettem észre, hogy még itt van. Ez la parte, digamos, habitual de... Elnézést, Reichenbach úr. Én oda néztem, ahol általában a bizottság képviselője ül, nem láttam, hogy máshol ül, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy még itt maradt. Én spanyol vagyok, és Spanyolország egyike azoknak az országoknak, amelyeket nagyon sújtanak a problémák. Úgyhogy minket nagyon érdekel az, hogy mi történik Görögországban, hogy láthassuk, hogy mik a hatásai egy ilyen válságnak. Úgyhogy van néhány kérdésem önhöz. Görögországban és Spanyolországban hitelt lehet olyan hiteleket lehetett kérni a bankoktól, amelyek azt segítették elő, hogy a spanyol gazdasági helyzetet specifikusan fellendítsék. Erre jelölték ki ezeket a hitel sorokat. Spanyolországban különös a helyzet, különleges, bár ahogy látom, hasonló görögországi helyzethez. Spanyolország esetében a bankszektort kellett megmenteni az összeomlástól. Tehát én azt szeretném ki tudni, hogy a fiskális konszolidáció jelenleg folyik a banki szektorban, ez különösen fontos itt, de lehetséges lenne az, hogy a kölcsönöket úgy állapítsák meg, hogy egy bizonyos célra legyenek fordítandók. Ez a cél pedig nem más lenne, mint az, hogy megakadályozzuk azt, hogy a háztartások, KKV-k csődbe menjenek. Mert um, Néha a bankok kap, adnak ugyan hiteleket, de olyan vállalkozásoknak nem, amelyeket a csőd fenyeget. Ez pedig azt jelenti, hogy a vállalkozások mélyen a saját pénztárcájukba kell, hogy nyúljanak. A háztartások is eladósodtak, tehát ami most megtörténhet, az az, hogy egy második válságciklus következik be, ahol a bankok nem tudják megadni ezeket a segélyeket, ezeket a kölcsönöket azoknak, akik amúgy is problémákkal küzdenek, mert önmaguk sem rendelkeznek elég tőkével. Tehát lehetnének-e rugalmasak, és megállapíthatnak-e külön hitelsorokat, amelyeknek kizárólag ez a célja, hogy a csőd előtt állókat kihúzzák a bajból. És ezzel ezt a lefelé évelő spirált megszüntessük. Körökországon és más országokban is úgy tűnik, hogy két oldalú egyezmények születtek. Spanyolország esetében például Németország nyújtott a KKV-knak segítséget, és ez egy bilaterális szerződés alapján nem az EU-n keresztül. Ugyanis az állampolgárok nem tudnak ezekről az egyezményekről, tehát szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezekkel a spanyol állampolgárok nem értik ezt, hogy mik ezeknek a hiteleknek a feltételei. Tehát van egy keret erre, hogyan lehet az állampolgárokkal megismertetni ezeket. Azt a benyomást keltjük az állampolgárokban, hogy szétaprózzuk a megoldásokat. Valahogy nem áll össze a kép. Beszéltünk a fiatalokról, és említettük a 40 milliárdos beruházási banki kölcsönöket, de ez egy olyan kezdeményezés, amit egy garancia keretében, a több éves pénzügyi keretek keretében nyújtunk a fiataloknak. Engem az érdekel, hogy van-e egy olyan keret, ami minden kölcsönt és minden elemet összefog, amely minden egyes erőforrást ellenőriz. A másik kérdésem az ütemtervet illeti. Van-e ütemtervük? Ön említette azt, hogy nagyon frusztráló az Görögországban, hogy az erőforrásoknak nincs megfelelő hozadéka. Úgyhogy engem érdekelne, hogy hogyan veze, hogyan állíthatunk össze egy ütemtervet, ami nem frusztráló, és ugyanakkor beszámoltathatósággal is jár. Hogyan lehet azt garantálni, hogy az előzetes tanulmányok, amelyeken a döntések alapszanak, hihetőek legyenek. Biztosítanunk kell, hogy a kiinduló pontunk megbízható legyen, mert ha nem, akkor minden szétesik, és nem érünk el semmit, nem teremtünk munkahelyeket. Tehát van-e ütemtervük a növekedési intézkedésekre? Például a megszorítási programok esetén mikor van az a pont, amikor a megszorítások átfordulnak fejlődésbe és a gazdaság növekedésébe, munkahelyteremtésbe. Mert jó az, hogy munkahelyeket teremtünk, de mennyi ideig léteznek ezek a piacon, mennyi ideig tölthetik be a fiatalok. Nem hiszem, hogy Európában lenne egy valóságos globális munkaerőpiacunk. Tehát szeretném tudni, hogy van-e egy specifikus ütemtervük. Ezt akarják tudni az emberek, mennyi ideig kell még összeszorítani a fogukat, és elviselni a megszorításokat. Hiszen a szabályok megfojtják az embereket, és úgy érzik, hogy nem tudnak a felszínen maradni. Mert vannak olyan gazdasági szektorok, Görögországban és más országokban is, amelyeket megmentett a trojka valamilyen formában. Köszönöm. Stavrakakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a meghívottakat, és köszönöm az érdeklődésüket a téma iránt. Ezen kívül a bizottságnak és a task force-nak a munkáját is szeretném üdvözölni, hiszen a görög nép nagyon nagy erőfeszítéseket tett, hogy a válságból kilábaljon. A kérdésem Reichenbach úrhoz és Popens úrhoz szól. A következő lenne. Önök meg tudják e nevezni azokat a területeket, ahol Görögországban különös erőfeszítéseket kell tenni a strukturális alapok segítségével, és ahol különösen nagy segítségre van szükség az elkövetkező időkben. Köszönöm. Elnök. Köszönöm ezt a rövid célzott kérdést. Söndergaard úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először egy megjegyzésem lenne. Itt ülök, és nem egészen értem a bizottság előadását. Mert ebből úgy tűnt, mintha jó irányba haladnánk. A jó irányról beszélnek mindig, a jó útról, ez engem a, trojká, a trojkának a közleményeire emlékeztet. Minden egyes alkalommal ezt mondták Görögországról, és minden egyes alkalommal kiderült, hogy nem volt igaz. Minden egyes alkalommal jobban kudarcot vallottak, mint azt gondoltuk volna. Úgyhogy valahogy nagyon furcsa érzésem van. Mégpedig az, vagy nem tudom, hogy elhihetem-e, hogy tényleg a jó irányba haladnak a dolgok. Két kérdésem lenne. Reichenbach úr. A Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott egy interjút 2012. február 9-én. A volt görög gazdasági miniszter, aki azt mondta, hogy az EU-s regionális alapoknak a felszívása inkább rombolt Görögországban, mint épített. És fogyasztás fellendítésére használták ezeket a regionális alapokat, és nem arra, hogy a versenyképes technológiákat fejleszék. Úgyhogy a kérdésem az, hogy valós ez a kritika? Reichenbach úr a volt görög gazdasági miniszterrel, aki az interjút adta, felvette a kapcsolatot, és a Task Force mit gondol erről? A második kérdésem Mános úrhoz fordulok. Az ön azt mondja, hogy az infrastruktúrás projekteket, az aténi eh, reptér és az aténi metró fejlesztése nagyon fontos. Ezt ön mondta, ezt azért idéztem, mert a görög költségvetési politikát gyakran kritizálják ezekkel a projektekkel kapcsolatban, hogy ezek nagyban hozzájárultak a jelenlegi görög adóssághoz. Vagyis nevezetesen ez az, hogy a Peloponnézoszra vezető infrastruktúrális hídnak a kiépítése hatalmas hiányokat okoz, pedig ezt részben EU-s alapokból finanszírozák. Mm, ön erre mit válaszol? Teljesen alaptalan ez a kritika? és ezek a projektek azért vallottak kudarcot, mert a görög építőcégek kivitelezték őket, és nem a Siemens. Köszönöm, Balcitis úr, önél szó. Köszönöm. Daug buvo pasakyta gerų, gražių, perspektyvių projektų, kurie ateityje turėtų išvesti susidariusi, iš susidariusios situacijos ne tik tai Graikijai, bet ir tas valstybės, o jų yra ne viena ir ne tik tais pietietiškas valstybės, bet yra ir šiaurės regionai. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az a segítség, amit ezeknek az országoknak nyújtunk, hogy kihúzzuk őket a bajból. Az én országom, Litvánia sem kivétel, nagyon nagy megszorításokat alkalmaztunk, spóroltunk, Görögország és a görög jólét azért omlott össze, mert a banki pénzekre alapoztak, és amikor a válság kitört, akkor és aztán ez a krízis az USA-ból indult ki, és tudjuk, hogy a válság nem ismer határokat, akkor egyszerre azt láttuk, hogy a hiteleket valóban vissza kell fizetni, sőt időben. Ez nem azt jelenti, hogy 30-40 évünk van rá, hogy visszafizessük, hanem azonnal vissza kell őket fizetni azért, hogy a banki szektort kihúzzuk a bajból. Én tudom, hogy nagyon nagy a munkanélküliség, de még mindig nem értem, hogy pontosan hogy akarják csökkenteni a munkanélküliséget. Hát vannak projektek, strukturális projektek, persze, ezekkel lehet munkahelyeket teremteni, de ez nem elég. Nem. Nincs annyi gazdasági potenciál Görögországban, ahol valóban a saját termékeik segítségével, amelyeket ők termelnek, kihúzhatnak magukat a bajból. Görögország nagyon is függ az importtól. Görögországban az infrastruktúrás projektek képezik mindennek az alapját, de ezeknek a költségeit is vissza kell fizetni. A szociális területeken ugyanez a helyzet. Hallottuk, hogy több milliárd eurót költöttek a szociális védelemre Görögországban, és hallottuk azt is, hogy a human erőforrásokba sikeresen kell beruházni. Hát igen, ezt megpróbáljuk mindenütt az EU-ban, de a kérdés az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az embereket átképezzük annak érdekében, hogy munkát találjanak. Ez az közigazgatása reformja után a legnagyobb probléma. Erre a területre kellene koncentrálnunk, el kellene érnünk, hogy az EU-s költségvetésből származó segélyek depolitizáltak legyenek. Mert azt látjuk, hogy ezeket a pénzeket olyan emberek kezelik, akik maguk hátráltatják a folyamatot. És Inezzel értek abban, hogy a népek számára a bajba jutottak számára, az fontos, hogy mit, mennyit ruháznak be a munkanélküliség csökkentésébe. Másrésztről viszont lehet az, hogy más modelleket kell keresnünk, más alapkezelőket. Elnök, köszönöm tisz úr. Skilakákis úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki ellátogatott ide ma. Reichenbach úr, de a többiekhez is szól a kérdésem. A bizottsághoz és a beruházási bankhoz. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek jók a szándékai kérdés az, hogy a Task Force a valós problémák ellen küzd. Releváns a munkájuk. Egészen konkrét lesznek, hogy megértsük, hogy mire utalok. Három probléma van a közigazgatásban Görögországban. Az, hogy a párt dominálja, az, hogy korrupt, és az, hogy, a, és az, hogy bizonyos emberek működnek benne. Ez a Task Force 2,2 milliárdot kínál fel, de ebből csak 132 ezer eurót osztottak szét KKV-knak. Ugyanakkor 2012-ben a két főpárt Körökországban a bankoktól 30 milliónyi kölcsönt kapott, vagyis a bankokból 30 millió került ki megint a közigazgatás kezébe. A két kormánypárt, a két főpárt. És ...245 millió helyett 270 milliót költenek a közigazgatás futtatására. Hát szerintem ők nagyon sikeresek abban, hogy a pártot és hogy a privát embereiket hogyan finanszírozzák. Önnek mi a vélemény erről? Mondok én más példát is. A közigazgatásba hogyan nevezik ki az embereket? Nincsen meritokratikus megítélés az embereknek, nem az a lényeg, hogy kinek milyen minősítése van a magas pozíciókban, attól függ minden, hogy a 412-es procedúra hogyan működik. A 412-es procedúra nem más, mint hogy a pártoknak kvótákat adnak, hogy a közigazgatásban hány embert alkalmazhatnak. Ezt Venizelos úr is elismerte. A Task Force pedig csak az adó begyűjtésbe avatkozik be. Akkor persze, hogy a görögök azt mondják, hogy persze, az adózás területén számít, hogy milyen diplomám van, de sehol máshol nem. Az összes többi magas pozíciót a párt embereinek adják oda. Úgyhogy a fő privatizáció, az egyetlen siker történet, a szerencse játékoknak a privatizációja. Nem tudom, hogy hallott erről, de mi tudjuk Görögországban, hogy pontosan ebben a szektorban, a szerencsejátékban nagyon nagy a pénzmosás. Az elmúlt 5-6 évben nagy bűn esetek lepleződtek le, olyan bűnesetek, akik nagy bűnözők pénzeket mostak, drog párok, prostituáltakat, futtatók, hálózatok fejei, a grúz-orosz maffia, és ebben részt vettek orvosok, ügyvédek, adó mm, tisztviselők is. Mindenki a pénzét az OPAPON, ami a görög állami szerencse játék cég, mossa a pénzét. Az OPAP azonban most privatizálásra került. Belegondoltak-e abba, hogy megvizsgálják, hogy mi folyik az OPAP-nál, a szerencsejátékoknál, a pénzmosással? A Task Force azt mondja, hogy szemináriumokat tartott, és információs kampányokat tartott alapszinten. Ha én elmondhatom önnek, az emberek nagyon is tudnak erről a dologról Görögországban. Nem információra van szükség, hanem lépésekre és pontos dolgok változtatására. És aztán az adóbeszedők és a megvesztegedések. Görögország a kapcsolatban a jelentés azt mondja az adó begyűjtési rendszerről, hogy Görögországban vannak olyan emberek, akik a közvélemény kutatásban kérdé, célzott kérdésekre válaszolnak, és ebből kiderül, hogy 2012-ben legalább 85 ezer esetben ö, vásárolták meg az adó begyűjtét. Ez azt jelenti, hogy ha minden harmadik napon elfogad egy kis lezsírozott pénzt az adóbegyűjtő, akkor havonta ezer eurót kap a saját zsebébe. Önök mit tettek? Etikai kódexet állítottak össze az adóbeszedőknek. Tehát kérdésem az, itt tudom, hogy a Task Force-nak jók a szándékai, nagyon gyönyörű szemináriumaik vannak, stratégiák, minden ilyesmi. De önök relevánsok, a görög helyzetet ismerik. Köszönöm szépen. Kezdjük először az általánosabb jellegű kérdésekkel. Haci kis kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Stefanos Manoszt hallgat, hallottam, aki a Szent Tehénről beszélt a közszolgáltatásoknál, illetve a közigazgatásban Görögországban. Elmondta azt, hogy az egyetlen eredménye a trojkának eh, zsarolással volt elérhető. Egyébként az ember nem kapja meg a pénzt rá, és ember oh, urat megkérdezném arról, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy nagyon nehéz együttműködni a görög közigazgatással, illetve hogy valóban a csempét, illetve a zsarolás az egyetlen módja annak, hogy változtatásra bírjuk az érintetteket. Az a naív elképzelés, hogy ne tanácsokat adjunk, hanem inkább cselekedjünk, ahogy Manos úr elmondta, ez volt a kiinduló pont az ön mandátuma idején is. Tehát ön nem gondolja ezt, hogy ez a megközelítés túlságosan uh, naív volt. Popán urat is meg szeretném kérdezni, ő a jobb abszorpciós arányról beszélt, összevetve más országokkal. A valóság azt mutatja, hogy a 31 milliárd euró amely 2007 és 2013 között állt rendelkezésre, 11 milliárd került, kifizetése 20 milliárd, engedélyezése került, de nem került kifizetésre. Az, hogy engedélyezése került, azt jelenti, hogy még függőben vannak ezek a pénzek, tehát nem használták fel őket a gazdaságban, projektekre, munkahelyteremtésre. Meg szeretném kérdezni, hogy ez valóban így van-e, hogy a pénz nagy része, amely a pozitív abszorciós rátába esik, valóban engedélyezése került, viszont nem került kifizetése mindez idáig. Poppens urat és Reichenbach urakat kérdezem, a nyolcas oldaláról van szó az önök jelentésének projekteknél. 181 projekt került megnevezésre, amelyek a tényleges prioritást élvező projektek közé sorolandók. A ténylegesen megvalósult projekt listán 2011-es időszakot veszik, tehát e, itt nem történt változást. Meg szeretném kérdezni, hogy ez valóban igaz-e? úrhoz intézem a következő kérdést. a politikák kiigazításánál hosszas megbeszéléseket folytatunk Andor biztossal, aki június végén látogat majd Aténba. Kérdésem a következő volt, hány munkahely született az Európai Szociális Alapnak köszönhetően? Van egy olyan rendszer, amely működik Olaszországban, Szicíliában például. Itt eh, a két alapot ötvözve használják fel a pénzeket az Európai Befektetési Alap és az Európai Szociális Alap eszközeit, és olcsó hiteleket juttatnak a szociális vállalkozásokhoz. A görög törvénykezés értelmében ez megvalósítható, viszont hogyha megnézzük azt, hogy ezek a szociális vállalkozások hol jöttek létre, akkor nagyon kevés van ebből a témban és Kos szigetén pedig 20. Ott van egy polgármester, akit már hatodszorra választanak meg a polgármesternek, és nagyon jól végzi a dolgát. A válság negyedik évében járunk, és egy munka sem született az új mechanizmusnak köszönhetően. Ez miért tart ilyen sokáig? És elképzelhető az, hogy Andor biztos látogatásáig, június 25-ig látunk legalább egy-két-három munkahelyet, amely az új mechanizmusnak köszönhetően jön létre. Reichenbach úrnak gratulálok, illetve a projektek aláírásához is gratulálok. Az utolsó projekt, amit ön megemlítette, a Tesszalonikai metró, amely körülbelül 400 millió eurót tud majd lehívni. Tesszaloniki polgármester az egyik leginnovatív polgármester volt. Hán úr, biztos hogyan mondhatja egyrészt azt, hogy lejárt a nagy projektek ideje, és most a kkv kra kell összpontosítani. Ez pedig jelentős projekt. Másrészt még mindig a régi gondolkodásban vagyunk benne, 20-40 milliót szánunk egy infrastruktúrális projektre, viszont egyidőleg azt is mondják, hogy a KKV garancia alap egy sokkal fontosabb eszköz, és két éve van életben. Ezt májusban eh, nyitották meg, és még sincs kézzelfogható eredmény. Ez a KKV garancia alap mikor kezdi el tényleges munkáját, hiszen ez rendkívül meghatározó. Minden frakció, minden bizottsági DG egyetért abban, hogy a KKV-k létrehozása a legjobb módja a munkahelyteremtésnek, viszont a legfontosabb elem mindebből hiányzik. Miért hiányzik ez? A görög kormány miatt, a trojka miatt, te, Reichenbach úr, amiatt, hogy a trojka ezt nem tudja megfelelően kezelni, a Task Force-szal, túl sok partner kapcsolódott -e bele a folyamatba, és mikor látjuk azt, hogy ez a nagyon fontos eszköz végre működőképes. Elnök, köszönöm Háci Makis kollégának, és most Ódi kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon félelmetes az, amit az imént hallottam. Hogyha erről majd a választások alatt is beszélünk, akkor ez mindenki számára nehéz helyzet lesz. Szeretnék gratulálni a trojkának a munkához, amit végeztek, hiszen nem könnyű a különböző kormányok számára Görögországban sem, illetve az Európai Uniós állam és kormányfők hezitálása a nehéz döntések tükrében. Három-négy megjegyzésem volna úgy érzem, nagyon fontos megfelelően informálni a görög polgárokat. Garantálta ez a megoldásokra, az európai pénzek felhasználásáról. Ha sajtot olvassuk, akkor ebből ez derülhet ki, hogy a polgárok nem tudják azt, hogy honnét jön a pénz, nem szeretnének adót fizetni azért, hogy ezt visszafizessék. Tehát én szeretném, hogy a polgárokat megfelelően tájékoztatnák ezekről a lépésekről, különösen azokról, akik a döntéseket hozzák, tehát a görög parlamenti képviselőkről. Nagyon fontos lenne a bankok vállását is, illetve erről megkérni a Tolka véleményét. Minden egyes alkalommal, amikor egy bank egy magánszemélynek hitelt nyújt, akkor hibát vét, és ezt korrigálnia kell. A bankok túl sokat hiteleztek Görögországnak, a hitelezők felét mellőzték, tehát erről sincs megfelelő információnk. Ami a trojkát életi, levontuk-e következtetéseket abban, ami Görögországban történt. Ha megnézzük azt, hogy mi történt Cipruson, akkor itt amatőr viselkedést érzékeltünk, és úgy érezzük kívülről tekintve ezt a helyzetet, mintha nem vontuk volna le még az összes következtetést, amit megtanulhattunk volna a görög példából. Az Európai Beruházási Bank esetében Sajnálatosnak tartom azt, hogy a tanács és a bizottság, remélem, hogy a bankok nem tartoznak ide, nem követik a mi szakbizottságunk véleményét, mi szerint ez a bank fontos, hogy fegyület alá kerüljön. Mi több mint tíz éve kérjük azt, hogy az Európai Beruházási Banknak legyen egy felügyelő szerve, annak érdekében, hogy a 3-as A minősítését megtarthassa. Ez rendkívül agaszt bennünket, hiszen egy nem tudom, hogy miért van az, hogy még, nem, még mindig nem sikerült felügyeleti szervet létrehozni az Euró- Európai Befektetési Bank számára, talán a tanácsbeli döntések miatt. Köszönöm, mondja az elnök. Én is szeretnék csatlakozni a kérdésekhez, illetve megjegyzésekhez. Abban azt gondolom egyetérthetünk, hogy a trojka megpróbál megoldást találni, és a jó indulat, a jó akarat megvan a trojka részéről. A jó megoldások érdekében például, ami az infrastruktúrális beruházásokat illeti, tanulhatunk a spanyol, a spanyol példából, ahol több ezer új vasúti sín született, autópályák, stb. Tehát megvalósultak a beruházások. Kérdésem a következő. Görögországnak mit fogunk ajánlani, úgymond a halat vagy a hálót? A fenntartható kilábalás érdekében, a munkahelyteremtés érdekében Görögország számára, vagy folyamatosan sürgősségi segítségnyújtást fogunk-e felajánlani? Azt gondolom, hogy ez a dilemma kulcsfontosságú. Azt javaslom, hogy először Reichenbach úr válaszolja meg a kérdéseket, Manosz úr, Poppens úr, Stubb úr, majd Knappen úr egyet tudnak ezzel érteni? Akkor először Reichenbach urat kérem meg, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Még 20 percünk van összesen. Elnök úr, Poppens úr azt mondja, hogy neki si el kell sietnie, sajnos. Ha nem bánja elnök úr, akkor én megadom neki a lehetőséget arra, hogy ő válaszoljon a feltett kérdésekre, hiszen én még tudok maradni. Elnézést, elnök úr! Természetesen az igazgató úr itt marad még, de nekem el kell mennem. Ami a kulcsfontosságú kihívásokat illeti, előadásomban már említettem azt, hogy a helyzetet Görögországban elemezzük, a finanszírozás szempontjából, de természetesen megvizsgáljuk a kihívásokat is, ez pedig a nem fenntartható gazdasági modell, amely nem versenyképes. Ez az alap, alapoknál is prioritást élvező téma, a kkv innováció, kutatás és a hasonló típusú intézkedések, és elmondtuk azt, hogy fontos, hogy ez prioritás legyen amikor az infrastruktúrás beruházásokkal vetjük ezeket össze. Nem mondjuk azt, hogy nincs probléma már az infrastruktúrával kapcsolatban Görögországban, de fontos, hogy új megközelítést alkalmazunk a tekintetben, hogy mi az, amit finanszírozunk az infrastruktúrás beruházásoknál. Az is fontos továbbá, hogy szinergia hatásokat érjünk el például a fejlesztőközpontok, inkubátorházak létrehozását illetően, A T-hálózatokat illetően is fontos az európai beruházásokat szem előtt tartani, illetve a helyi utakat illetően is meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami finanszírozható. A szabályozási keret jó, de itt nem egy szokanyos feladatról van szó, hogy egy új szabályozási keretet nézzük, akkor ez egy teljes mértékben új keret a korábbihoz képest, és sokkal több lehetőséget és tartogat arra nézve, hogy az eredményekre összpontosítsunk. Ez kulcsfontosságú. Úgy érzem, a tagországokkal, illetve a görög együtt kell ezt vizsgálnunk. Teljes mértékű együttműködés van szükség a görög részéről. Ezek a programok zajlanak a régiókban, a menedzsment is megosztott. Ez nem hatékony közigazgatás az egyik fő kihívás ennek megváltoztatása. A következő programozási időszakban is létezik a finanszírozási prioritás, tehát fontos ezt a témát kezelni. Ami a szerződéseket illeti, illetve az úgynevezett túlfoglalásokat, 54%-át fizettük ki a szerződéseknek, de hogyha megnézzük az alapot, akkor 85-80%-át a programoknak engedélyeztük. és 134%-ot tett ki a benyújtott projektek aránya, tehát igenis igény van a finanszírozásra, az alapokra, viszont a számok rejtett problémákat is tükröznek, vannak alvó projektek, éppen ezért beszéltem a projektek kiforrottságáról, a világos felelősségvállalásról, ez probléma Görögországban, a projektekről döntenek, határoznak, viszont nem világos az, hogy ki a projekt tulajdonosa, megvalósítója. Éppen ezért készítettünk egy 181 eh, projektet felső listát is a prioritást élvező projektekről. 2015 vége a határidő a projektekhez, addigra ezeket le kell zárni, és a le nem zárt projektek súlyos problémát okozhatnak, és pénzügyi kiigazítást tehetnek szükségessé. Tehát még addig van időnk. Az előrelépés egy része um, lassú, viszont például az autópálya konceszió kérdése igen bonyolult folyamat. Optimisták vagyunk, és úgy érezzük, hogy 2015 végéig meg tudjuk valósítani ezeket a projekteket, illetve ezek lezárására lehetőség van. Sajnos távoznom kell, de kollégáim maradnak a kérdések további megválaszolására. Köszönöm szépen, és akkor most Reichenbach úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Az első megjegyzésem a következő, hogyha egy évre tekintünk vissza, megnézzük az egy évvel ezelőtti helyzetet, akkor ebben a teremben azt gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy hogy nézett ki a helyzet egy évvel ezelőtt. Az egyik fő bankbukása miatt 90%-os volt Görögország távozása az eurózónából. Ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor nem gondolom, hogy a jelenlegi valószínűség ehhez közelíthető lenne. Tehát most egy évvel a említett helyzet után járunk, második választás után. Objektív eh, módon tekintve is javult a helyzet, az ország még mindig recesszióban van, viszont már vannak első pozitív jelei a javulásnak. A turizmus szempontjából ez az év rekord számokat mutat majd. Export szempontjából is nagyon jók az adatok, illetve egy olyan évet írunk, amikor gazdasági mutatók egy része azt jelzi, hogy vannak bizonyos változások. Első alkalommal érzékelhető mindez, több hónap munkanélküliségi súlyosbodása után. Tehát a munkahelye teremtések száma is növekedett, és a munkahely megszűnések száma csökkent. Olyan helyzetben vagyunk, amikor a gazdaság, görög, a gazdaság talpraállítása kilátásban van, meg kell néznünk azokat a pontokat, amelyek kapcsán Görögország ezekre építhet a jövőben is. Melyek ezek az elemek? Illetve mi a feladat a vállalkozási környezet javításában, a közbeszerzések javításában, az adminisztratív akadályok csökkentésében, a bürokrácia csökkentésében. Ez nagyon fontos a belső görög beruházásokhoz és a külföldi közvetlen tőkeberuházásokhoz is, azért, hogy ezek hatékonyak lehessenek. Nagyon fontos, hogy a görög kormány kormányt arra bátorítottuk, hogy vegye igénybe mindazt, amit fel tudunk ajánlani, számos nemzetközi szervezetek karöltve az OECD-től kezdve a világbankig. Nagyon fontos, hogy tempósan valósítsák meg ezeket a projekteket azért, hogy a gazdaságot sikerüljön talpra állítani. Nagyon fontos továbbá az, hogy a likviditásbeli súlyos problémák, illetve korlátozások a gazdaságon belül megszűnjenek. A bankok nehéz helyzetben lesznek, ahogy Manosz úr ezt világosan felvázolta, mégpedig az elkövetkezendő hónapokban, ha, vagy akár években, és a strukturális alapok az Európai Befektetési Bankkal együtt enyhíthetik a helyzetet, illetve bilaterális források is hozzájárulhatnak ehhez. Ezekről hallottunk az előadásokban de nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy lesz probléma, világos intézkedésekre van mm, szükség a megoldáshoz, és nagyon fontos ezt szem előtt tartani. Előkészítő munkálatok már zajlottak, a növekedési eh, intézet létrehozására is. Ennek terveit felvázoltuk. Nagyon fontos az, hogy a görög kormány meghozza a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy ez az intézmény felállhasson, Az első kérdésre válaszolva még a következőket szeretném mondani. Vannak további olyan pontok, amelyek a bank szektorhoz kapcsolódnak. Nagyon sok tagország, amely újra tőkésítette a bankokat, ezzel egyidejűleg definiálta azokat az iránymutatásokat, amelyekhez a bankoknak tartaniuk kell magukat. És fontos, hogy morális felelősséget is vállaljanak a reál gazdaság szolgálatáért. Azt gondolom, hogy Görögországban ezt meg kellett volna tenni, eddig ez még nem történt meg, de más tagországokra ez ugyanúgy igaz. Sure. A másik kérdést, amit feltettek, a másik kérdés arra vonatkozott, hogy a leg fontosabb gyengeséget, hiányosságokat hogyan lehetne megszüntetni. Ugye továbbra is a közigazgatás, a bürokrácia, ez a terület. Az irányítás, a strukturális alapok kifizetéseinek az igazgatása számára szolgáló rendszert még biztos, hogy lehet javítani. Sok közös erőfeszítés történik a strukturális alapok kapcsán a foglalkoztatási, a regionális főigazgatóság és mi a következő hónapokban, az új programozási időszakban is együttműködünk, ami kulcsfontosságú. Azzal is egyetértek, hogyha javítani akarjuk az eh, alapok eh, irányítását, eh, igazgatását, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy milyen lehetőségek rejlenek a régiókban, a településekben. Szandegárc úr kérdés a következő. A korábbi fejlesztési miniszter Közehajdisz eh, úr egyik eh, megjegyzésére hivatkozott. Hát nehéz erre válaszolnom. Annyit tudok mondani, hogy együttműködtünk a helyzet javítása érdekében, a strukturális alapok vonatkozásában. Az elmúlt néhány hónapban sikerült is javítani a helyzetet. Egyébként ő az, aki létrehozta azt a munkacsoportot, amely a növekedési intézet számára elkészítette ezt a tervet, a blueprintet. Persze, mi is feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy valóban releváns-e, fontos-e a mi munkánk. Sok területen tevékenykedünk. Tudom, hogy vannak problémák is, amelyek tagadhatatlanok. Önök is utaltak ezekre. A kérdés az, hogy a görög hatóságok érdemben tudják majd kezelni ezeket a problémákat azzal a támogatással segítetve, amelyeket Európától, nemzetközi intézményektől kapnak, hogy végbe menjenek a szükséges változások. Fennállásának első évében ez a kormány, ahogyan az előbb is mondtam, nagyon sokat elért még sok strukturális változásra szükség van. Az első eredmények majd a struktúrákban kell, hogy mutatkozzanak, és nem a gazdasági helyzetben, hiszen hosszú, sőt középtávon is a görög gazdaság gazdasági fenntarthatósága szempontjából strukturális változásokra van szükség, tehát nem az adóemelésekkel vagy a kiadás csökkentéssel eh, lehet eh, elérni az igazi strukturális változásokat. Végül, miközben tisztában vagyok azzal, hogy Görögországban ez alatt a 20 hónap alatt nagyon sok görög és más európai kollégám nagyon sok nehézséggel szembesült, és sok hiányosságot tapasztaltunk, de mégis a tagállamokkal együtti erőfeszítéseink, hogy segítsünk Görögországnak ebben az emberpróbáló feladatban, hogy átalakítsák a közigazgatást. Most az első pozitív eredményeket már látni kell. Görögország eh, történetében először ez a kormány létrehozta a koordinációs főtitkár posztot. Hogyha elolvassák az OECD 2012 elején készült jelentését, ugye ebben az szerepel, hogy a koordináció hiánya az egyik legfontosabb probléma Görögországban, emiatt nem működik igazából a közigazgatás. Most ezzel az új főtitkárral ezt a hiányosságot sikerül kiküszöbölni. Persze még el kell kezdeni működni, a munkatársait fel kell venni, de most már az alapok megvannak. És ugyanígy nagyon helyesen mutatott rá a korrupció problémájára. De most Görögország történetében először legalábbis elfogadtak egy törvényt, amely alapja lehet a korrupció elleni határozott fellépésnek. Persze lehetünk szkeptikusak, hogy ez működni fog. Én is osztom bizonyos mértékben a szkepticizmust, de most már, hogy a lehetőség erre adott, az is nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen, eh, Reichenbach úr. Még van 7 percünk, mielőtt rátérnénk a következő pontra. És néhányan, akik kérdéseket tettek fel, talán még eh, Szafana Panosz úr például eh, ezt kikívánják elégíteni. Azt hiszem, hozzám csak egy kérdést tettek fel én inkább azokat a kérdéseket válaszolnám meg, amelyeket nem tettek fel nekem. Feltettek egy kérdést, szerint releváns-e a task force. Nos, elmondhatom, hogyha én szamaradás pozíciójában lennék, akkor Reichenbach úr nagyon is releváns lenne nem is az a kérdés, hogy a task force releváns-e, hanem hogy a fogadó állam hajlandó-e elfogadni a változásokat. Tehát normál esetben nem a task force-ra vonatkozna a kérdés, hanem a görögöknek kellene megkérdezni, hogy tényleg akarjátok görögök, hogy Reichenbach segítsen nektek? Elnök úr, azt hiszem, ha jól értettem, ön azt kérdezte, hogy halat adjunk-e a görögöknek, vagy inkább tanítsuk meg őket halászni. Ugye? Ezt kérdeztem. Nos, persze erre azt válaszolnám, hogy tanítsuk meg őket halászni, minden észszerű válasz az ez lenne. De kifutunk az időből. Nincs már sok idő, nincs elég idő arra, hogy megtanítsuk halászni a görögöket. Úgyhogy radikális lépésekre van szükség bizonyos esetekben. És még egy dolgot azt hiszem el kell mondanom, ez az EIB-hez kapcsolódik. Örömmel hallottam, hogy Knappen úr elmondta, hogy a három a besorolást meg kell tartania az EIB-nek, és politikai nyomás alatt nem bonyolódhatnak bele mindenféle projektbe. Most a KKV garancia kérdése kapcsán itt az nagyon sok probléma, finanszírozással kapcsolatos probléma alacsony bérekkel függ össze, sok tekintetben kaotikus a helyzet, és Reichenbach úr elmondott szavaira utalnék vissza. Nagyon szigorúan értékelni kell a görög bankok eszközeit. Itt világosan, transzparens módon kell látnunk azt, hogy hogyan működik a görög pénzügyi rendszer. Ne következsen be az, mint amit láttunk a közelmúltban a világ sok részén, nemrég Cipruson, igenis monitorozni kell, vizsgálni kell azt, hogy hogyan működik a pénzügyi rendszer, és nem optimista, de nem megalapozott illúziókat kergessünk. Aztán van egy kérdés, amit tényleg feltettek nekem, Szandegárd úr, kérdezett rá infrastruktúra projektekre. Ezek akkor indultak sok évvel ezelőtt, amikor én voltam miniszter. 25 évvel ezelőtt Görögországban bevezettük azt az elgondolást, hogy nagy infrastruktúrális projektek esetében, ahelyett, hogy az adófizetők viselnék a költségek terhét, a felhasználó fizesse meg ezeknek a projekteknek a költségét. Így hoztuk létre görög aténi repülőtér pályázatát, ahol minden utas is hozzájárul a költségekhez, hogy megtérüljön a beruházás. A összes autópálya fizetős, vagy az a híd, ami eh, Görögország nyugati részével köti össze a többivel, az is egy fizetős híd, tehát szednek eh, díjat eh, ezért itt ezt nem lehet bírálni. Amit lehetne bírálni a nagy infra, infrastruktúrás projektek kapcsán, az, hogy közelmúltig nem történt semmi. Az egyetlen repülőtér, amit nem az adófizetők finanszíroztak, hanem a használói, az az aténi repülőtér. Minden görögországi repülőteret ilyen konstrukcióban kellett volna építeni, hogy a felhasználók fizessék, és nem az adófizetők. A, az előadásomban is elmondtam, hogy eh, nem akarják, vagy érinthetetlen ez a szent tehén. Ami repülőteret azért nem eh, privatizálják, mert nem akarják eh, megsérteni az ott dolgozók érdekeit. Persze vannak azért jó projektekre is, mint a példák. Köszönöm szépen, manos úr. Most pedig Knappen úrnak adom meg a szót, mert neki korábban el kell mennie. Knappen úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék válaszolni néhány kérdésre. Elsősorban Haci Makakis úr a raportőr kérdéseire. Rákérdezett például a KKV garancia alapra. A jó ír az, hogy ez egyáltalán elindult. Lépésenként haladunk, de már elkezdőd, elindult. Hogy miért tart ez ilyen sokáig? Ugye Reichenbach úr is elmondta, hogy a bankok nagyon-nagyon nehéz, rossz helyzetben voltak. Nem csak azért, mert feltőkésítésre volt szükség, hanem azért is, mert ugye egyrészt az államadóság is nyomta őket, és hitelképességüket elvesztették, tehát kettős présben voltak. A KKV garanciákat több partnerrel együtt nyújtjuk, a strukturális alapok, a bankok szerepet kapnak ebben Ugye mi nem eh, lakossági bank vagyunk, a eh, görög bankoknak kell jóvá hagyni a kölcsönt, eh, és azután ők bonyolítják a kifizetést. De hogyha különböző partnerekkel kell együttműködnünk, annak mindig vannak nehézségei is, például a strukturális alapokkal kapcsolatos szabályok bizonyos megkötöttséget is jelentenek. Tehát reagáltunk mindenképpen a görögországi helyzetre, de közben olyan eszközöket használunk, amiket korábban soha. Úgyhogy mi is most a tanulási folyamat zajlik minden partnerünkkel, de mint mondtam, a jó hír az, hogy ez egyáltalán már elindult és ennek eredményeképpen egy milliárd euró juthat el a kis és középvállalatokhoz Görögországban. A másik kérdés ugye a nagy projektekre vonatkozott. Említettem a Tesszaloniki metró B vonalának a tervét. Nagyon is értem, amit mond. A tervünket, amit ugye egyeztettünk az Európai Bizottsággal, a Horizon 2000 2020-ra helyeztük a hangsúlyt, azaz a jövőbe kell beruházni az innovációba, a fenntarthatóságba, és nem csak régi dolgokba, mint amilyenek az utak, hidak, fizetős autópályák. De megnéztük azokat a projekteket, amelyek rajta voltak a listán, ugye 181 projektre nyújtottak be pályázatot, ezek valamennyien értékes, jó, tehát megvizsgáltuk, hogy melyek a megvalósíthatók, és melyek járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez leginkább. Nos, a metró az ilyen projekt, és Szeretném biztosítani önöket, hogy nekünk nagyon merev szabályaink vannak, a due diligence, az elvárató óvatosság elvét mindig alkalmazzuk, nagyon szigorúan megvizsgáljuk a, ezeket a projekteket, de a versenyképesség fenntartatása megőrzés vagy javításához a fenntarthatóságba, innovációba kell beruházni, tehát elég csak egy következő fizetős autópálya építése. Odi úr, a bankunk felügyeleti struktúrájára kérdezett rá. Persze van egy igazgató tanácsunk, van egy felügyelőbizottságunk, van egy, van az, az általános hitel minősítő intézetek, a civilek is nézik a projektjeiket, és itt vannak önök. Ugye mi az EU bankja vagyunk, önök ellenőrzik, hogy mi mit csinálunk, nekünk el kell számolni önök felé, teljesen transzparens, átlátható, ahogyan mi működünk. És ezt mindezt az éves jelentésben összefoglaljuk. Ezt a, az éves jelentésünknek van egy melléklete, amelyben minden adat is eh, megtalálható, tehát nem érezzük azt, hogy ne lennénk eh, elszámoltathatók, vagy nem működnénk transzparens módon. Elnök, köszönöm szépen, Knapen úr, a választ. És az utolsó eh, megjegyzést Jean-Pierre Audi teheti. J'ai dit que vous n'aviez pas de supervision azt mondtam, hogy nincsen banki felügyelet, és az állam és kormányfők, Barnyi biztos, pedig azt mondják, hogy minden hitelintézet felügyelet alá kerül. És én sajnálom azt, hogy ön erre csak azt tudta válaszolni, hogy van ez meg, van ez meg amaz, de nincsen felügyeleti szerv. Trissé úrral sikerült megoldást találni, ez pedig a jogalap a bankfelügyelethez. Ezt a parlament megszavazta, a trialógus elutasította, nem a témá, szorosan kapcsolódik a témához ez a téma, de önöknek nincsen felügyeleti szerve. Köszönöm szépen, Knappen úr. Szeretne reagálni? Hát én csak ismételni tudom magam. Odi úrral egyetértek, természetesen nem ez a mai nap témája. Rendben, akkor azt javaslom, hogy Wolf urat kérjük meg, hogy csatlakozzon hozzánk itt a pódiumon. Köszönöm szépen Knappen úr, hogy itt volt velünk ma. And after a short... És kis rövid váltás után. Folytathatjuk a meghallgatásunkat. Yeah, I now would like to welcome here Guntram. Guntram Wolfot üdvözölném, aki a Brüggel elnevezésű brüsszeli atrösznek a vezetője, nagyon érdekes hozzájárulás, sokat hallottunk délelőtt, és most a kérdés az, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le, és milyen politikai ajánlásokat adjunk a parlament részéről. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Én nem hinném, hogy én következtetéseket szeretnék levonni a délelőttből. A tervem inkább az volt, hogy a jelentésről beszélek, amit az euróövezet országairól adtunk ki. Ez egy korai értékelés, amelyben a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának adott pénzügyi segítséget hasonlítjuk össze. Ezt tesszük gazdasági szempontból, de a trojka működését is megvizsgáljuk. A prezentációmban ma, mivel Görögország a téma, hát nyilvánvalóan akkor csak Görögországot említem, de hogyha az idő lehetővé teszi, akkor a trojkáról általában is beszélek először is. Ami az említett három ország összehasonlítását illeti, mi azt mondanánk, hogy a görög program kevésbé volt sikeres, mint az írországi és a portugál. Hogy mondjam el azt is, hogy a címünket, ami a kifejezetten azt mondja, hogy korai értékelés, azért hívtuk így, mert ezek a programok még folynak, tehát legyenek tudatában annak, hogy egy időközi értékelés nem a végső értékelés. Azt hiszem az első kérdés, amit tisztáznunk kell, az euróvezet pénzügyi segítségeit illetően, hogy mi a háttér. Vannak nagyon specifikus korlátok, ami megkülönbözteti ezt az övezetet más programországoktól, amelyeket az IMF segít az unión kívül. Ezek a korlátok, ezek a gazdasági integráció mélysége, és Görögországra különösen igaz ez, hogy nem volt olyan Európai Uniós intézmény, amely a segélyt felszívta volna, sőt, sokan úgy gondolják, hogy nem lenne szabad pénzügyi segítséget adni a monetáris unióban, tehát ez egy jogi korlát. Ezen kívül Görögországban nagyon nehéz volt a helyzet éppen ezért a trojka számára. A görög körülmények, különös az elején, igazán egyedülállóak voltak. Aztán a költséghatékonyság. Beszéljünk az inputról, ez magas segély, és az eredményről. Ami a segély méretét illeti, hogy hangsúlyozom, hogy mind a három program nagyon nagy volt, ami a nemzetközi léptéket illeti, különösen a görög program, az aztán különlegesen nagy volt. Nézzék meg a jobb oldalát ennek a diának. Látszik GDP arányosan mekkora volt a segély, és az abszolút méretét nézve is az elmúlt 20 évben, amit az IMF nyújtott az egyes országoknak. És ez csak az IMF része. Azt láthatják, hogy a görög program, hát az a legnagyobb piros kör, ha esetleg nem látják. Nézzék meg a görög kört. Már maga az IMF részesedése a segélyben hatalmas és akkor is hatalmas, ha euró milliárdokban fejezzük ki. Ehhez vegyék hozzá, hogy a gazdasági segélynek csak az egy harmadát adta az IMF. Ez egy összehasonlítás a többi uniós országgal, Románia, Lettország, Magyarország, Portugália, Írország, Görögország. Láthatják, hogy Görögország több, mint a görög GDP 120%-át kapta segélyben. Tehát hatalmas volt a segély. Görögországot illetően elmondhatjuk, hogy egyedülállóan torzult volt a helyzet Görögországban. Például emlékszem arra, hogy hatalmas volt a folyófizetési mérlegnek a deficitje, az államháztartás deficitje. A közgatási kapacitás, közigazgatási kapacitás szinte nem létezett, hatalmasak voltak az egyenlőtlenségek. Ezen kívül a kezdeti programunk nem volt elég ütős. Ez azt jelenti, hogy fennállt annak a valóság, a valószínűsége, hogy a jövőben még majd lépni kell, mert az adósság fenntarthatóságát illetően túl optimisták voltunk a kiinduló alapokat illetően, amikor nagyon bíztunk az adóbevételekben és a privatizációban. Ezen kívül a program az elején a fiskális kérdésekre koncentrált. Ha elolvassák a program dokumentumot, akkor láthatják, hogy a trojkának közben megváltozott a véleménye, hogy mire kellene koncentrálni. Az elején egyszerűen az államháztartást akartuk rendbe hozni, aztán időközben rájöttünk, hogy a strukturális kérdésekkel kell foglalkozni a közigazgatás reformjával, a munkapiacsal is, és így tovább, és így tovább, és arra építve a fiskális reformot. Tehát megváltozott a program hangsúlya. Sajnálom, én közgazdász vagyok, úgyhogy muszáj számokat mutatnom önöknek. Ez egy nagyon egyszerű összehasonlítási táblázat. Nem fogom Írországot és Portugáliát említeni hanem a kivetített terveket 2010 májusában, hogy mit gondoltunk az IMF részéről, hogy hogy fog kinézni Görögország 2013-ban, és aztán a mellette levő oszlopban azt látják, hogy a valóság mi 2013 februárjában. A GDP és a kereslet, a belföldi kereslet sokkal jobban romlott, mint gondoltuk volna. Azt gondoltuk, hogy a real GDP 3,6%-kal csökken majd, közben valójában 21%-kal csökkent. A belső kereslet azt gondoltuk a program elején, hogy kb. 12%-os lesz, a valójában több mint 28% volt. Ez kihatott a munkanélküliségre, amit mi 15%-osra tettünk a program elején, a végén kiderült, hogy ehelyett 27%-os a munkanélküliség. Jó hír is van, ez meglepetés. Az államháztartás hiánya. Igazából az államháztartás hiánya az, amit vártunk. Ahogy ezt a hozzászólók már említették, az államháztartás deficitje a kiigazításoknak megfelelően nem romlott. Persze itt nem volt választási lehetőség, hiszen hogyha az államháztartás deficitje romlott volna, akkor még segít kellett volna pumpálnunk Görögországba, de erre nem volt keret. Aztán a folyó külső mérleg, ez kicsit az importoknak az összeomlását tükrözi, és azt látjuk, hogy 175%-kal nőtt az általános kormányadóság. Pedig a becsült adatok még figyelembe se vették a reformkísérletek költségeit. Vajon miért történt ez? Miért ö, nőtt ennyire az adósság szintje sokkal jobban, mint mi ezt eredetileg gondoltuk? Három tényező játszott össze. Az egyik az az, hogy 2009-ben a pénzügyi kondíciók sokkal rosszabbak voltak, mint amit valójában tudtunk papíron róluk. És a trojka közben, egy fél év után rájött arra, hogy a GDP 14%-ával nagyobb az adósságnak a mértéke, mint azt a trojka gondolta az adatok alapján. És mivel a GDP nagy mértékben visszaesett, ezért nyilvánvalóan, hogy az adósság GDP-hez eh, számított aránya nőtt ez magyarázza az államháztartás adósságát. A harmadik faktor az az adósság átütemezése, Már mondtam, hogy a trojka optimista volt a privatizációt illetően. Nézzék meg a 2015-ös adatokat. Ez a trojka értékelése arról, hogy addigra hány milliárd euró folyik be a privatizációból Görögországban. 2010 májusában azt gondoltuk, hogy 5 milliárdot kap majd a görög kormány privatizációban. Aztán, amikor a program nem ment megfelelően, akkor inkább a privatizációra koncentráltunk, ezért 2011. júliusában már azt mondta a Trojka, hogy 15 milliárdot kapjunk, és most közben a legkorábbi 6-7 milliárdos kivetítés él megint. Tehát az elején amikor a program kezdett kisiklani, akkor túlbecsültük a privatizáció arányát. Aztán közben voltak akadályok, visszaesések Görögországban. A kezdeti kondíciók változtak, sokkal jobban összezsugorodott a gazdaság, mint gondoltuk. Az export teljesítmény nagyon romlott, a trojka azt remélte, hogy az szektor sokkal jobban hozzájárul majd a negatív hatásoknak a kiigazításához. Aztán már beszéltünk a politikai, közigazgatási struktúra gyengeségeiről. Hát valóban a trojka az elején alábecsülte azt, hogy mekkorák lesznek a nehézségek. Milyen nehéz lesz valójában megvalósítani a programot. Görögországtól eltéren Írországban és Portugáliában, ahol a struktúrák épek voltak, ott nem voltak olyan nagy nehézségeink. Aztán az adósság átütemezését, illetve nagyon nagy viták voltak. Nyilvánvalóan, hogy ez alásta a bizalmat abban, hogy mi a jó megoldás. Végül nagyon sokat beszéltek a Grexitről, ami nem más, mint hogy Görögország kilépjen el az eurozónából. Sokan, vezető politikusok is nyilatkoztak ez ügyben Görögországban, és ez eh, nagyon káros volt a görög gazdaságra, mert eh, megrengette a bizalmat a görög gazdaságban. Ajánlások Az, hogy mit tehetünk volna jobban, hát ezt mindig könnyebb megmondani. Én három dolgot mondanék. Korábban kellett volna átütemezni az adósságot, de nem rögtön a program legelejétől kezdve. Mert túlságosan sok erkölcsi kérdést vetett volna föl, de volt egy időpont 2011-ben, amikor, ha belekezdtünk volna, akkor jobban csökkentette volna az adósságot, és elkerülhettük volna, hogy ennyire veszélybe sodorja az euróvezet többi részét is Görögország. Az IMF részéről nagyon sok esetben kellett állami pénzekből kisegítenünk privát cégeket. Aztán, ahogy már mondtam, jobb lett volna, hogyha rögtön ütősebb lett volna a program, mert a trojka így szavahihetőbb lett volna, és sikeresebbek lettünk volna. Tehát én azt mondanám, hogy az már eredménye magában, hogy Görögország az eurozónában maradt, de az egész programnak az alapcélja a piaci hozzáférés. Ezt még messze van, nagyon sok reform még nem záródott le, és még több évig fog tartani, addig, amíg Görögországban már nem kell eu segélyeket csoportosítanunk. Ha van még egy pici időm, akkor lenne egy utolsó diám, ez a trojkát mutatja. Ezt a jelentést a honlapunkon megkaphatják arról beszéltünk, hogy a különböző nemzetközi szervezeteknek milyen szerepe legyen Görögországban. Szerintük az IMF-nek kult szerepe van, és mi úgy gondoljuk, hogy az IMF-nek a szerepe kell, hogy változzon. Szerintünk a mi funkciónk az lehetne, hogy egyfajta katalizátor hitelező lennénk Például mi adhatnánk a pénzügyi segély 10%-át, mert így függetlenek is maradhatnánk, de ki is léphetünk a programból, hogyha nem akarunk maradni. A második kérdés az Európai Bizottságnak a szerepe. Az Európai Bizottság tényleg furcsa helyzetben van a trojkában, mert nem a bizottságként kell, hogy cselekedjenek, hanem a, igazából nem biztosokként, hanem a tagállamok képviseletében kell, hogy cselekedjenek. Ezt a pénzügyi ügyeket felügyelő biztos hatalmazza fel a biztosokat, de igazából nem kapnak hivatalos mandátumot. Ez igazából nagyon nagy probléma, mert ez egy politikai testület, hiszen a bizottság, mint grémium nem jelenik meg a tárgyalásokon, és ez nem jó se a bizottságnak, se a programnak. Mert egy európai közösségi intézmény igazából itt a tagállamokat képviseli, ez pedig mindenféle kérdést felvet. Mi úgy gondoljuk, hogy a segélyprogramokat egy specialista intézménynek kellene, hogy lefolytassa, hiszen um, ez egy különleges szakértelmet igénylő akció. Az egyik lehetőség az lenne, hogy az ISM-et uh, egy um, monetáris alapá alakítsuk, egyfajta közösségi intézményként lépne fel a monetáris alap. A központi bank szerepét illetően ott kell, hogy legyenek, mert fő hitelező, hitelezők, és még akkor is, hogyha felügyeleti szerv is, ennek ellenére aggodalmaiknak hangot kell, hogy adjanak. De ne legyenek teljes tárgyalópartnerek, mert ez a, az igazi mandátumukat veszélyezteti, és nem jó helyzetet idéz elő. Tehát a központi bank szerintünk ne írja alá a trojkának a dokumentumait, ez legyen a bizottság. És végül a beszámoltathatóságot, illetően szerintünk a parlamentnek nagyobb szerepet kellene ebben játszania. Ugyanakkor azonban nem hiszem, hogy teljes mértékben önöknek kellene erről dönteniük. Ez inkább egy felügyeleti szerep lenne, és itt be is fejezem, köszönöm. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Wolf hogy tartotta az időt és köszönjük, hogy bemutatta nekünk a tanulmány eredményeit. Nagyon rövid vitára adok lehetőséget ebben a nagyon fontos témában. Ki szeretne először szót kérni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen Wolf úr kitűnő előadását. Én egy szerencsétlen helyzetben vagyok. 2010-ben és 2011-ben azt kértem, hogy a program gyorsabban haladjon, és a kiadásokat csökkentsük jobban, mint az adókat. A Trojka azt mondta, hogy 40-50 milliárdot kap a program, és én Oli Réntől, illetve Oli Rének azt mondtam utána, hogy ez nevetséges összeg. Egy speciális kérdésem van. Ön ezt említette, de ez nem volt világos. A legfőbb ellenzéki párt 2010 és 2012 között ők most jelenleg kormánypárt, de annak idején az első két év programjai ellen volt, és az a tény, hogy 600 ezerrel több a nélkül az előrejelzésekhez képest görög valóság. Mondja el nekem, hogy az ön véleménye szerint ez mennyiben játszott közre mindazokat illetően, ami végül bekövetkezett. Jorgó, parancsolj, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az Európai Parlament szerepére, és kitér, én majd még záró megjegyzéseimben ezt kommentálnám szintén. Wolf úr, a következőt szeretném kérdezni öntől. Egyetérte Reichenbach úrral abban, hogy objektív módon is tekintve, és javult a helyzet Görögországban. Reichenbach úr azt mondta, hogy létrejött egy főtitkári poszt a kormányon belül, amely további köztisztviselői állás a helyzet javítása érdekében. De a kialakult kép valóban sokkal jobb, mert a trojka jelentésé megváltoztak, és június-júliusban indult az elmúlt évben ez a folyamat, tehát a trojka pozitívabb hangot ütött meg a helyzettel kapcsolatban. Miért? a belső devaluációs cél miatt-e, parlamentben egyetlen e, meghallgatás volt, Muszan úr azt mondta, hogy ez a e, belső cél, tehát a fizetéseket csökkenteni kell, és az árakat is, azért, hogy Görögország versenyképesebb lehessen. Az elsődleges többlet mi ezt nem ellenezzük, jelentős vívmányról van itt szó, nagyon örvendetes hír ez, de ez honnét jön? Amiatt van ez így, mert jobb az adózási rendszer, vagy pedig 13%-ról 23%-ra növelték az áfát, és a magánbefektetőket ez akadályozza-e a befektetésekben? Utolsó kérdésem egy EU-s polgártól érkezik, aki bennünket az interneten követ. Az ő kérdése a következő. A magán szektorban lehet -e olyan elemeket, például az, adó, az adók csökkentését, a KKV és alaphoz való hozzáférést, amelyel őket segíteni lehet. Tehát ezek az elemek a jelenlegi rendszerben elégségesek-e? Köszönöm szépen, Jorgó. Még egy kolléga van, aki szót kért. Eh, Ajala Szenders kolléganő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Wolf úrnak ezeket a nagyon érdekes eredményeket a tanulmány kapcsán. Lenne néhány kérdésem. Az embernek az az érzése, hogy Görögországot mértékben támogatták, az európai monetáris alapon keresztül és az EU-s támogatásokon keresztül, Mit gondol a csekély előrelépésekről? hiszen a segítségnyújtás jelentős volt. Hol vannak a gyenge pontok, és mi vezetett ahhoz, hogy nem sikerült több eredményt elérni mindezzel segítségnyújtással? Agg- aggaszt, amiket hallottunk öntől, miszerint az előrejelzések adatai nagyon messze járnak mindattól, ami a tényleges helyzet más országoknál, ez hasonló volt, vagy nem? Írország, Portugália esetében, csak röviden láttuk a táblázatot, ön inkább a görögországi oszlopról számolt be. Spanyolországnál az előrejelzések más mutattak, mint aztán később a végkövetkeztetések. Mi volt ennek az oka? nem megfelelő szakértőket alkalmaztak-e, nem megfelelő eszközöket, hiszen ez eh, akaszt bennünket a jövőre nézve is, hogy esetleg mindez újból előfordulhat. Azt gondolom, hogy ezt feltétlenül meg kell akadályozzuk. Reichenbach úr, és én természetesen hiszek neki, azt mondta, hogy 2013-ban a turizmus jelentős fellendülésben van, továbbá az exportok is Görögországban jelentős változás várható az import-exportoknál, Spanyolország esetében ugyanezt hangzott el, miszerint azonban Spanyolországban csökkentek az árak és a fizetések, ezért az export szempontjából versenyképesebbé vált Spanyolország, Görögország esetében mi a helyzet? Reichenbach úr azt mondta, hogy az export jelentős pillérré válik, 2013-ban ön azt mondta, hogy az export kapacitások egyelőre még nem olyan jók. Kitérne erre néhány gondolatban? Köszönöm. Számos kérdés hangzott el, Wolf úrnak adok lehetőséget a válaszadáshoz. Questions. Köszönöm szépen a kiváló kérdéseket. Remélem, hogy legalábbis részben meg tudom majd válaszolni őket. Az első kérdésre azonban rögtön nem tudok válaszolni, hiszen mi nem politikai elemzést készítünk, közgazdán, közgazdászként, tehát inkább nem válaszolok erre a kérdésre. kérdésre. Saci Márkákis úr megkérdezte, hogy objektíven is javult-e a helyzet. Nos, azt hiszem objektíven mondhatjuk azt, hogy nagyon jelentős mértékben javultak a finanszírozási körülmények, amelyek egy évvel ezelőtt még katasztrofálisak voltak. Most sokkal jobb a helyzet, mint egy éve. Ez nyilvánvaló objektív javulás. Viszont nagyon nehéz elmondani elemzés alapján, hogy mi okozta ezt a javulást. Az LKB bejelentése nyilván fontos szerepet játszott valamint az is, hogy most már nincs szó arról, hogy Görögország kilép az eurozónából. Ez kulcsfontosságú volt. Ez volt egyébként egy, majd egyik legnagyobb hiba, azért nem a görögöket hibáztassuk, hanem Európát. Ez nagyon nagy hiba volt, amely borzasztó negatív hatást gyakorolt a görög gazdaságra. Említette a belső devaluációt. Nos, a program kezdetén az egyik legnagyobb hiba az volt, hogy nem koncentráltunk eléggé a belső devaluálásra. A trojka első program dokumentumában szó van erről, a 14 eh, havi fizetést, és ha jól emlékszem, a 13. havi fizetést is meg kell szüntetni. Erre jött az ellenér, hogy nem, ezt nem szabad, mert ez alásná a fenntarthatóságot. Ez szerintem hiba volt, eh, mert eh, hogyha kiigazítások vannak az árakban, anélkül, hogy a bérekben is lenne, ez csak a munkanélküliséget növeli. A legfrissebb számok azt sugalják, hogy a bérek nagyon jelentős mértékben csökkentek, ugyanígy a fajlagos bérköltség csökkent, tehát javult a versenyképesség. A változó ebben a történetben az, hogy ez nem került át az árakba. Az árak továbbra is magasak. Ez egyrészt elfolytja a belső fogyasztást, hiszen közben a bérek csökkentek, és ugyanakkor csökkenti az exportképességet is, ami, ami már nagyon fontos kérdés. És ez kapcsolódik a görög gazdaság struktúrájához, versenyképességéhez, a termékek eh, piacának a reformjához. De azt hiszem, hogy a versenypolitika és a szabályozások eh, még nagyon fontos feladatot jelentenek. Szakértőkre van szükség, mint milyen például Reichenbach úr, vagy az Európai Bizottság szakértőire, akik rávilágítanak arra, rámutatnak arra, hogy mit kell tenni ami az államházasztás elsőleges mérlegének a pozitívumát jelenti. Nos, ez azt jelenti, hogy a, azért a költségvetési kiigazítás nagy rész nem a kívánalmaknak megfelelően zajlott. Ugye nem termékeny, nem produktív kiadásokat kellett volna csökkenteni, ott, ahol a legkevesebb fájdalmat okozunk e, ezzel. Most nem mindig így jártak el a görögök. És itt is még sok a tennivaló. Az adóstruktúra helyreállítása nagyon nehéz feladat, nem csak a program kontextusában, más országokban is. A reflex mindig az, hogy ott csökkentünk, ahol a legkönnyebb, tehát kutatás, fejlesztési kiadások, és ott növeljük az adót, ahol a legkönnyebb megtenni, ez a leggyakrabban az áfa kulcsokon jobb adórendszerre van szükség, javítani kell az adóhivatal munkáját, hogy tényleg behajtsák az adókat a gazdagoktól is, gazdag magánszemélyektől és vállalatoktól egyaránt. Ez egy igazságossági kérdés. Tehát sok minden nyilván nem tökéletesen működik. Azt hiszem, ennél többet most nem tudok mondani hogy a, magánszektor elég segítséget nyújt el. Ez volt a következő kérdés. Biztos, hogy sokkal jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, de szerintem még elég sok időt telik el addig, amíg tényleg egy működőképes export gazdaság növekedés képes módon létrejön. El tudnám mondani, hogy miért gondolja azt, hogy jobb helyzetben van a magángazdaság? Azért, mert a finanszírozási lehetőségek jobbak, könnyebb hitelhez jutni, mint egy évvel ezelőtt. Tehát a finanszírozási helyzet javult. További kérdések. Nem tudtam beszélni más országokról. Görögországban teljesen rosszak voltak a prognózisok. Írország esetében a trojka előrejelzései szinte százalékban beváltak, tehát egy az egyben végre tudták hajtani Írországban a programot, nagyon kevés eltéréssel. Portugáliában kicsit vegyes a kép, Görögország esetében drámai volt az eltérés. Azután az export kérdése. Reichenbach úr 2013-ra utalt, hogy kicsit már javul az export. Mi viszont az egész programozási időszakot vizsgáltuk, megnéztük az eredményekre vonatkozó prognózisokat, és világosá vált, hogy az export teljesítmény gyenge volt ebben az időszakban. Nem, nincs jelentős bővülés az exportban. Hogy most a, majd a turizmus ugye nyári időszakban nyilván jól fog teljesíteni, ez előttünk áll, de összességében azt mondhatjuk, hogy az export ágazat nem teljesített jól. Köszönöm szépen, Wolf úr. Köszönöm, hogy rövid választ tudott adni ezekre a nehéz kérdésekre. Hogyha most az órára nézek, mindjárt fél egy van, és Jorgótól nem veszük el a lehetőséget, hogy összegző megjegyzéseit megtegye. Fél percben. A Trojka jelentésében az szerepel, hogy 3%-kal kevesebb hitelt kap a magánszektor. Akkor egy percet kap talán a 30 másodperces kérdés megválaszolására. Látnunk kell, hogy a kamatok csökkentek, hitelkamatok. Nem tudom, hogy mennyivel javult a helyzet, de valamennyivel biztos, hiszen a finanszírozási feltételek javultak kormány számára csökkentek a kamatok, de nem akartam ezt túl hangsúlyozni ennek a jelentőségét. Köszönöm szépen, Wolf úr! Mindenkinek köszönöm a kérdéseket, és most Jurgó Sacimakákis, a raportőrünk a szót. Köszönöm, és köszönöm, hogy olyan világosan fogalmazott. A trojka duplán is kudarcot vallott, ezt hallottuk, hiányzik a demokratikus legitimáció is. Ön egy kicsit beszélt erről, ugye a trojka hogyan működik? A bizottság az ESM-nek számol be, de ez már nem a bizottság, ez nem a kollégium. Tehát az Európai Parlamentnek kellene ezt felügyelni. Hát tulajdonképpen itt van egy árnyék kormány, mindenki, mindenki valaki mögött áll. Nem tudjuk, hogy végül is most az IMF verte keresztül egy bizonyos döntést, vagy a Task Force, vagy a Trojka, vagy a Trojkán belül a Központi Bank, vagy Gressre azt mondja, nézek, ugye a németek, ugye? Itt van ez a németek, az okai mindennek elmélet. Nagyon hálás vagyok Reichenbach úrnak, azért, hogy eljött, és velünk megtette azt, amit ön is kért. Az Európai Parlament felügyelete. Ez az, amit mi is szeretnénk, és azzal, hogy ő idejött, és ezt megvitattam, befelé tettünk egy lépést. Reménykedtem abban, egy kicsit talán nyitottabb lesz ez a vita, de hát tekintsük ezt egy kezdetnek. Miért fontos ez? Azért, mert elvesz, elveszítjük azokat az európai polgárokat, akik hinnének még ebben a projektben. Ugye a pénz az szűkös erőforrás, Kereszle asszony, Ayala Sanders, Avrakakis kollégák minden évben a mentesítés folyamatában persze mindig tudjuk, hogy sok a kockázat, sok hiba történt, különösen a tagállamokban, de a bizottság sem ellenőrzött eléggé most egy kicsit megváltoztattuk és most adtunk eszközöket a bizottság kezébe, hogy leálljon ez a negatív folyamat, ez megtörtént, és örülök annak, hogy a munkáknak köszönhetően például Romániában, több tagállamban idejönnek Brüsszelbe, és kérik a pénzüket, pedig a bizottság pedig azt mondja, hogy sajnos nem tudunk fizetni, mert az Európai Parlament leállította a kifizetést. Nos, a e, görög task force e, nem csak Görögország e, kontextusában fontos. Ahogy Reichenbach úr mondta, egy tagállam segítésére nagyon sok pénzt adtunk, hogy, hogy ebből a ö, ö, katasztrofális helyzetből kikerüljön, kikeszmeregen ez az ország. Ugye most adófizetők pénzét visszük oda, és hogyha nem érjük el a célokat, hát ez egy ö, ez nagyon rossz helyzet. Reichenbach úr azt mondta, ugye, hogy körülbelül egy évre van még szükség ahhoz, hogy ezek a szörnyű számok, fiatalok munkanélkülisége 62%, általában foglalkozatás, munkanélküliség 27%, tehát még egy év kell, hogy ezek a számok kijavuljanak. A reálgazdaságbeli mutatók. Reichenbach úr ugye, azt mondta, nem, nem mondta Strukturális változás. 32 hónap lenne ez a kezdettől fogva, tehát plusz még egy év, plusz 20 hónap óta tevékenykedik a tászkor. Meg kell értenünk, hogy mi itt most az európai polgárok nevében járunk el. A Task Force-szal lehet, hogy a közeljövőben még konzultálnunk kell, és a Task Force-nak projekteket kell létrehoznia, és konkrét fellépésekre van szükségem, csak jelentéseket kell közzétennie. A görögök, mint mi valamennyien európaiak vagyunk, és európai patriotaként is köszönöm Tyler úr, elnök úr, mindenkinek, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, ami szerintem sikeres volt. Köszönöm szépen, Jorgó Sacimakakis. Ismerünk téged, nagyon energikus rapportőr vagy. Köszönöm a résztvevőknek, a Kont szakbizottság tagjainak, Reichenbach úrnak, Manos úrnak, Poppens úrnak, Szűb Jörgensen, Knappen úrnak és Guntram B. Wolf uraknak és köszönöm természetesen Jorgó Kacimakikis képviselőnek, hogy előkészítette ezt a meghallgatást. Nagyon fontos témával foglalkoztunk. azt is látni kell, hogy az intézményi keretet, ahogy ebben a formában működik, meg kellene változtatni. És nem de a költségvetésből folyósítják a segítséget Görögországnak, és mégis tájékozódunk mindenről. Azt idézem, amit Hulfor mondott, sikerült elérni a költségvetési deficittel kapcsolatos célt. Ez egy nagyon fontos üzenet, tehát ezt a célt sikerült elérni, de ennek meg volt az ára a reálgazdaságban és más területeken. Most számukra és a többi bizottság számára is az a kérdés, hogy hogyan tudjunk segíteni Görögországnak abban, hogy más területeken is javuljon a helyzet. Köszönöm a részvételt, és remélem, hogy egy másik alkalommal majd folytathatjuk. Ma délutánig, tehát felfüggesztem az ülést. Köszönöm.